Buongiorno onorevoli colleghi, ehm, oggi abbiamo una, una giornata molto intensa. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez egy nagyon sűrű nap lesz ma. Nagyon sok napi rendi pontunk van, és sok vendéget hívtunk meg. Hogyha a napi rend mindenkinél látható, akkor azt javaslom, hogy fogadjuk el úgy, ahogy azt látják, ugyanezt a jegyzőkönyvet illetően, a május 21-e ülésre vonatkozóan, azt javaslom, hogy fogadjuk ezt el. Az elnök bejelentése az lenne, hogy a koordinátorok ülése 5 óra 15 perckor kerül megrendezésre délután, és zárt ülés lesz. Az első dolog, amit megteszünk, az az, hogy a szervezet bűnözésnek milyen hatásai vannak, maffia-szerű szerveződésekkel foglalkozunk, kitűnő szakértőink vannak, akik a legjelentősebb európai és nemzetközi szervezeteket képviselik a szervezett bűnözés elleni harcban. Úgyhogy ma meghallgathatjuk őket, meghallgathatjuk, hogy mi a véleményük, és belegondolhatunk, hogy hogyan haladhatnánk előre a munkánkkal. Giovanni Kessler, az Olafnak, a csalás elleni hivatalnak az igazgatója, főigazgatója, üdvözlöm Önt, és azt javaslom, hogy a szokás szerint Kessler úrnak adjuk meg először a szót, adja elő a mondani valóját, majd kérdéseket tehetnek fel, és utána visszaadom a szót az igazgatónak, és ha még mindig van időnk, akkor a többiek is szót kaphatnak a bizottságból. Úgyhogy Kessler úr, tessék öné szó. Köszönöm szépen, köszönöm. Jó reggelt mindenkinek. Csak egy néhány percet bevezetőt szeretnék tartani. És tényleg egy-két dolgot mondanék el, és utána nagyon szívesen inkább válaszolnék a kérdésekre, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos és érdekes számunkra. Az OLAF, az Európai Csalás elleni hivatal, ezt mindjárt tudják. Valószínűleg azt is tudják, hogy ez az egyetlen olyan európai szervezet, amely a csalást vizsgálja ki európai szinten, vannak ugyan már szervezetek is, de ezek nem rendelkeznek vizsgálati jogkörrel. Tehát azt hiszem, hogy hasznos munkát végezhetünk, és megpróbálhatjuk megérteni azt, hogy milyen jelenséggel állunk szemben. Először is számadatokat szeretnék mondani. és utána azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan haladjunk tovább. Minden vizsgálatot az elmúlt három évben elmeztünk. Elnézést javítja magát, két évben, 2009-2010-es évekről van szó. Ezzel a két évre célzó statisztikát készítettünk, az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk, hogy hány esetet vizsgáltunk ki, ezekből mennyi volt csalás, vagy az Európai Unió pénzügyi érdekei ellenében elkövetett művelet. 375 vizsgálatot zártunk le, 375 vizsgálatot folytatunk, 335-öt zártunk le, az esetek 10%-a Egyértelműen, hogy a szervezet bűnözés körébe esik. Nos, most meg kell vizsgálnom a 375 vizsgálatnak a pénzügyi hatását. 1,7 millió euróba került ez, ezt az Olaf hivatala kalkulálta ki, úgy, hogy kimutatható, hogy a 375 bűn elkövetés 1,7 milliónyi kárt okozott az EU-nak. ...750 milliónyi kárt szenved minden évben az Európai Unió szervezett bűnözésnek megfelelően. Ez azt mutatja, hogy sokkal nagyobb ez a szám, mint az 1,7 millió euró. És sokkal nagyobb, mint amit eredetileg vártunk. Ez azt mutatja számunkra, hogy egyébként ezt amúgy is feltételeztük, de most már bizonyítékunk is van rá, nevezetesen, hogy a vizsgálatoknak, a kivizsgált bűneseteknek a 10%-a, amely 700 50 millió eurót képvisel az Európai Unió költségvetése elszenvedett veszteségének több mint 40%-át. Ezek szervezett bűnözéshez kapcsolódó esetek. A vizsgált eseteket illetően elmondhatjuk, hogy pontosan a szervezett bűnözéshez kapcsolódók azok, amelyek hát nem meglepő módon a legnagyobb pénzügyi kárt okozzák az EU-nak. A mi végkövetkeztetésünk az, hogy a szervezett bűnözés igen erősen befolyásolja az EU működését, és nagy veszélyt jelent az EU-nak, és nagy károkat szenved el a költségvetése miatt. négyszer akkora kárt, mint egyéb bűnügyi tevékenység és csalás által okozott tevékenység. Amikor szervezett bűnözésről beszélünk, a definíció az elég szűk. Mi csak olyan vizsgálatokról beszéltünk, olyanokat vontunk a statisztikával, hogy tényleg egyértelmű, hogy ez szervezett bűnözés. Nagyon jól tudjuk most már, hogy vannak olyan bűnügyek, amelyek kihatással vannak az Európai Unió pénzügyeire. És nem mind szervezett bűnözés körébe esik, például vannak nemzetközi illegális kereskedelemmel, hamisítással kapcsolatos ügyek, ezek nagyon nagy károkat okoznak, aztán vannak általánosabb jellegű csempészési ügyek. Aztán van egy úgynevezett instrumentális bűnelkövetés, ezt mi így hívjuk. Ez azt jelenti, hogy nem ez volt a fő célja a bűnelkövetésnek, hanem kisegítője a korrupciónak ennek érdekében követik el. Egyébként a korrupció nagyon elterjedt bűnözési forma, és gyakran a csempészésnek kiegészítő eleme. Akkor a jövőbeni munkánkat illetően hagy menjek néhány dolgot. Ezek a bűn esetek, ezek nagyon károsan érintik az Európai Unió költségvetését, és már mondtam, hogy részben a szervezett bűnözés keretében követik el. Főleg olyan esetekre beszélek, amelyeket az EU területén követtek el, de igazából nagy százalékban határon átnyúló jellegűek ezek. Tehát Különösen azokkal a bűnesetekkel foglalkoztunk, amelyek a költségvetés megkárosítják, és ezek gyakran, jellemzően határon átnyúlóak. Az újságírók mindig fölteszik nekem a kérdéseiket. Tegnap is válaszoltam nekik, és megint feltették a kérdést, mely országokban van a legmagasabb csalási ráta az Euróban. És mindig ugyanazt mondom nekik, erre nagyon nehéz válaszolni, nagyon nehéz beazonosítani, mert már nem nemzeti szinten beszélünk. Amikor a csalásról beszélünk, azt nem lehet egyetlen országra korlátozni, nem lehet egy specifikus statisztikai adatot figyelembe venni, mert a szervezetbűnözés átnyúlik a határokon, sőt az EU határain is. A szervezet bűnösésre már nem lehet azt mondani, hogy ez egy olasz jelenség. Sőt, ez egy egész Európára kiterjedő pénzügyi műveletet foglal magában. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ez a csalás Olaszországból indult, mert mindig szükség van két elemre. Valakire, aki a korrupciót támogatja, és valakire, aki belemegy ebbe a játékba. Például, amikor a cigaretta csempészésről beszélünk. Nem mondhatom azt, hogy ez olasz bűn például, hiszen lehet, hogy oda csempészték a cigarettát Belgiumból, de Hamburgon át, és ugyanakkor Olaszországban foglalták le a szállítmányt, úgyhogy a geográfiai megoszlás már irreleváns. Itt nemzetközi bűnügyi hálózatokról beszélünk. És az üzenetem ma önök felé a következő. Fölveszük a harcot a szervezett bűnözés ellen. Viszont nem tudunk megbirkózni a problémával nemzeti szinten. Ha ezt a cél tűzik ki, akkor nem tudják majd megoldani a problémát. Nem szabad soha csak az elkövetett bűnre magára koncentrálni, mert ez a jéghegy csúcsa. Soha nem fog teljes képet alkotni az ember arról, hogy mit próbál kiírtani másodszorban amikor a vizsgálati szintről van szó. Persze lesznek nemzeti szinten lefolytatott eljárások, és szükségünk van nemzeti eszközökre, de nemzetköziekre is, hiszen különben korlátoz minket a nemzeti jogalkotásunk például kiadtatási parancsot így nehéz kérni. Szükségünk van arra, hogy jogi együttműködést folytassunk, és tájékoztatást adjunk egymásnak az EU-n belül. Ezt nemzeti szinten nem lehet megtenni, a nemzeti hatóságok önmagukban túlságosan a nemzeti szintre koncentrálnak, nem elég gyorsak, ezért aztán az Európai Unióban van sok ország, amely nemzeti szinten ugyan vizsgálatot folytat a szervezett bűnözés ellen, de az összetett képnek csak egyes elemeire koncentrálnak de ehhez tudni kell háttérként, hogy bizonyos nemzeti joganyagokban a 18. században elfogadott jogszabályok vannak még életben. Ez nem elfogadható egy olyan korban, amikor egy olyan jelenséggel állunk szemben, amelynek globális dimenziója van. És a szervezett bűnözés elkövetőinek sokkal kifinomultabbak a módszerei, mint a mi módszereink. Az OLAF az egyetlen szervezet, amely határon átnyúló módon veszi fel a harcot ezzel a bűnelkövetésre, de hát magunkra vagyunk hagyva, és nem akarok csalókareményt kelteni senkiben. Szeretném elmondani, hogy nekünk csak adminisztratív a szerepünk, nincsen jogi szerepünk, úgyhogy a vizsgálatainknak az a célja, hogy lefolytassuk őket, összefoglaljuk a következtetéseket, és aztán átadjuk a jelentést a tagállamoknak. De néha fölmerül ez a probléma, hogy fogalmunk nincs, hogy melyik főügyésznek nyújtsuk át a dokumentumokat, mert nem tudjuk, hogy melyik ország főügyészének kellene átnyújtanunk az elemeket, és hol kellene lefolytatni a vizsgálatot, az eljárást magát. Ezért aztán valahogy meg kell oldanunk ezt a problémát, hogy a vizsgálatról a bűnügyi eljárásra való átmenet az simában folyjon. Lehet, hogy vannak olyan bűnesetek, ahol nemzeti szinten nem is kerülnek a figyelem központjába, de amikor kiterjesztjük a vizsgálatot, akkor látszik nemzetközi szinten, hogy mi is folyik valóban. Igazából már a bűn elkövetés a jellegénél fogva globális, ezért aztán szerintem az Európai Unió szinten lefolytatott vizsgálatokat nem szabadna nemzeti bíróságok előtt folytatni, mint pert. Szerintem ez nem megfelelő eljárás. Én úgy gondolom, hogy igen, szükségünk van egy vizsgálati hivatalra Európában, az Olaf tölti be ezt a szerepet, és az Eurojust, amely főügyészeket fogja össze, de olyan módszerre lenne szükségünk végül is, ahol a bíróságnak át lehetne adni a lefolytatott vizsgálatot, és valóban gondoskodnak arról, hogy a bűnelkövetőket felelősségre vonják. Azt viszont már említettem, hogy nincsen jogi igazságügyi mandátumunk. Így aztán bűnügyi megszorító intézkedéseket mi nem alkalmazhatunk, ez a főügyészetnek a feladata. De erre kellene egy európai főügyész. Ez szerintem egy hatalmas minőségi előrelépés lenne. Köszönöm szépen. Questa sua presentazione, ma soprattutto per aver focalizzato e per aver eh, Köszönjük szépen az előadást. Köszönjük szépen, hogy rávilágított azokra a fő pontokra, amikről most elbeszélgethetünk. Most a koordinátor képviselőknek, illetve helyetteseiknek adnám meg a szót. Mindenkit arra kérnék, hogy maximum két percig beszéljen, hogy így mindenkinek lehetősége legyen szót kapni. Diaz Demerának adom meg a szót. Vagy mégsem? A néppárt részéről Nem, nem kértem szót, viszont nagy érdeklődéssel hallgattam eh, Kessler úr előadását. Borsellino képviselő. Nos, hát én se kértem szót egyenlőre. De nagyon érdekes volt ez az előadás. Világosan láthattuk, hogy mi a helyzet. És nagyon jól összefoglalta, hogy mi is a helyzet. Beszéltünk az Olafról, tudjuk, hogy milyen következményei vannak az Európai Unióra a csalásnak, milyen gazdasági károkkal jár ez, és hát szerintem ez ennél még tovább megy, hiszen valahogy meg kéne szüntetni ezeket a csalásokat, nem csak gazdasági következményei vannak ennek, hanem komoly imázs károsító hatásai is vannak az unióra. Tehát szerettem volna pár szóban visszatérni az Olaf szerepére, hiszen bizonyos területeken még gyermekcipőben járunk. lehetővé lehetővé tettük az Olaf számára, hogy egyes területeken aktívan lépjen fel, viszont van, ahol még nincs elegendő eszköz a kezében. Ezeket a területeket még tovább kellene fejleszteni. Az administratív megelőzési szinten az Olaf nagyon hasznos, Viszont amikor az igazságügyi szakaszba érkezik az eljárás, akkor több lehetőséget kellene biztosítani az Olafnak, hogy hatékonyabban léphessen fel. A bűnöző szervezetek nem igazán törődnek azzal, hogy éppen milyen törvények vannak érvényben az egyes országokban. Olyan igazságügyi rendszerekre lenne szükségünk, és olyan rendszert kell létrehozni, amely nem elégszik meg azzal, hogy egészen egyszerűen információcserét biztosít az egyes országok között, hanem valódi együttműködést biztosít az egyes rendszerek között. Köszönöm szépen, Borszalino asszony. Newton Dahl úr a szó a liberálisoktól. Very much done. Köszönöm szépen, igazgató úr. Igen érdekes volt az előadó, nagyon rövid az időnk, és biztos, hogy újra találkozunk majd önnel egy másik fórumon is ajánlásokat kell megfogalmaznunk arról, hogy az EU hogy tud jobban tenni etéren. Ha mi nem mondjuk világosan ki, hogy az EU-nak mit kell tennie, akkor 5-10 év múlva is ugyanerről beszélünk majd. Említette röviden a beszédében, és fel is jegyeztem, hogy jó lenne, hogyha kapnánk a nevével egy olyan dokumentumot, ez az ön munkájának a veszélye is, hogy mi lenne az ideális struktúra ezen FBI jellegű megoldásra, kellene egy ügyész, egy vizsgálóbíró, kellene, eh, hogy legyen európai bíróságok hálázata, amely szankcionálja ezen bűncselekményeket. Igen, itt jó lenne prioritizálni priorit, társokat megállapítani arról, hogy mire van szüksége Európának egy ideális világban, és akkor tudnánk már jövőre előterjeszteni a jelentésünkben ezen ajánlásokat az ön részéről. Köszönöm szépen. Stessapó kolléga, két perc. Ik heb met heel veel aandacht naar u geluisterd, meneer Kessler. We hebben elkaar natuurlijk... Köszönöm szépen. Figyelmesen hallgattam az elhangzottakat. Szeretném hangsúlyozni én is, hogy milyen fontos szerepet játszik az OLAF a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, illetve annak megelőzésében. Különös tekintettel szeretném itt felhívni a kollégák figyelmét a cigaretta csempészés kérdésére. Erről a témáról esetleg hallhatnánk egy kicsit részletesebben? Viszonylag hatékonyan lehet a cigarettacsempészet ellen küzdeni. Nagyon jó az OLAF szintjén a koordináció, de meg szeretném kérdezni, hogy mind lehetne még tovább javítani. Ezen bűnöző csoportok más csoportokkal is, bűnöző csoportokkal is tartanak fent kapcsolatot így például a fegyvercsempészekkel, illetve az embercsempészekkel. Hogyan lehetne itt is hatékonyabban fellépni, ez lenne a következő kérdésem. Vannak olyan tevékenységek, amelyek az adóhatóságok kezéből kicsúsznak. Itt hogyan tudna az EU hatékonyabban fellépni? Az önök becslései szerint körülbelül mekkora jelentőségű az ilyen típusú bűnözés? Szandergán kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm a tájékoztatást. Néhány specifikus kérdésem lenne az első. Az OLAF um, hogyan harcol a szervezet bűnözés ellen, nem definíciókról szeretnék én hallani, hanem önök milyen fogalom meghatározást használnak a szervezet bűnözésre. Ami pedig a csalást illeti, az EU alapokkal való csalás ugye növekedő trendet mutat. Milyen számadatokról tudna szólni? Harmad részben pedig ami az igazgató úr előadását illeti, úgy említette azt, hogy milyen csalásokra mutattak rá, de milyen mennyiségű csalásra nem sikerül végül is rávilágítani. Erről tudnám valamit mondani, és a megoldások típusairól, valamiféle európai ügyészi hatóságra, hivatalra utaltan, de milyen az összefüggés a szervezett bűnözés, között az EU-ban és az EU-n kívüli esetekről 35 esetre utalt, de milyen fenyegetést jelent mindez az EU-ra és az EU-n kívülről, hogyan érkezik mindez? A korrupcióra is utalt, de ott nem igazán értettem meg, miről volt szó, jó lenne tudni, hogy mi is a célja a bűnözésnek. Az, hogy korrupcióra használjon föl pénzeket, vagy éppen a korrupcióból szervezzen ki pénzeket más bűncselekmények elvégzésére. Jobban tudnánk kellene küzdeni, hogyha tudnánk, miről is van szó. La parola all'onorevole McIntyre. McIntyre képviselő asszony a szó. Köszönöm szépen. Az ECR eh, R részéről szólok. Nem voltam itt igazgató úr, az teljes előadásán, sajnos nem tudtam ide jönni időben. Viszont specifikusan szeretnék hallani az euró hamisítás kérdéséről. A Periklis program létezik, amely jó magam és Demera úr is dolgozunk ezen a témán, specifikusan pedig azzal foglalkozunk, hogy az euró hamisításával kapcsolatban és az elleni küzdelemmel kapcsolatban milyen megjegyzései vannak igazgatónak. Adesso la parola nuovamente al direttore Gatti. Köszönöm szépen. A főigazgató úrnak, Keszler úrnak adom most meg a szót. Köszönöm szépen. És hát talán lesz még lehetőség egy második körre is, hiszen nagyon sok kérdés merült fel, amelyeket mind-mind érdemes lenne részleteiben megvizsgálni. Kezdjük először azzal a kérdéssel, hogy mire van szükségünk. Borszelino asszony is ugyanerre utalt. Először is egy intézményre van szükségünk, és Európai Uniós eszköztárra is szerintem szükség van, amely a kihívásoknak megfelel. Egyelőre ezek hiányoznak az eszköztárunkban, és szükségünk van, hogy sokkal kifejlettebb eszközekkel rendelkezünk. Egyfajta üzletszerű munkavégzésre van szükségünk. Sokkal fejlettebben, sokszor szervezettebben kell dolgoznunk, mint ahogyan azt ma tesszük még mindig vannak olyan eszközeink, amelyek nem megfelelően működnek, hogy hogy a századunknak megfelelő elvárásnak feleljenek meg, ne pedig a 19. századi kihívásoknak. A bűnelkövetők megfelelő eszköztárral rendelkeznek nekünk, és így kell eljárnunk egy olyan vizsgálati, nyomozói testületre van szükségünk, amely teljes mértékben felhatalmazással rendelkezik európai vizsgálatokra, nyomozatok elvégzésére. Valaki út, út, utalt az embrió megközelítése valóban most itt egyszerűen még annyira csirájában létezik mindez az Eurojust testületénél, amit még ki kell fejlesztenünk. Tehát vizsgálati hatáskör és a, az ügyészség, mint olyan. Én nem gondolom, hogy Európai Bíróságra szükségünk van, véleményem szerint vannak ma nemzeti joghatóságok, amelyek elvégzik ezt a munkát. A szerződésben szerepel, maga a fogalom, és a bizottság már egy olyan javaslaton dolgozik, amelyet majd formálisan jövő évben az Európai Parlament, valamint a tanács elé tár így a tagállamok erre is. Én úgy vélem, hogy e szakbizottság véleményem szerint különbizottságként előkészítheti az utat a parlamentben ehhez a munkához, ez igen fontos. Az Olafot és a DG Just főigazgatóságot is valóban e munkában segíthetjük, eléggé előrehaladott állapotban van már a tanulmányok sora az, e a DG Justban informálusan, a parlament is segítheti ezt a munkát, persze nem formálisan, ami a cigaretta csempészést illeti, a szervezett bűnözés egy formájáról van szó, hiszen olyan üzletszerű tevékenységet és szervezési ügyességet és eszköztárat, valamint pénzügyi eszközöket kíván meg, amelyek igen súlyos formáját jelentik a bűnelkövetésnek, és hát előre haladottak mindezek már formájukat tekintve vannak olyan bűnelkövetők, akik más típusú bűncselekményeket is, el, és elvégeznek, és aztán amellett cigarettacsempészettel is foglalkoznak, vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy óriási üzletről van szó. Számadatokat is kért tőlem valaki, számadatokkal itt most rögtön nem szolgálhatok, de így csak nem szeretnék én most pufogtatni számadatokat, írásban megküldöm majd. Óriási nyereséget generálnak ugye a, gyártás előállítása a cigarettának önmagában alacsony. Az adó tételek miatt olyan drága a cigaretta, amilyen, ezért óriási profitot generál a kereskedők számára. Szám, komoly bevételeket ö, ö, von el így az államok kasszájából is adó formájában egészségügyi problémákat is jelent a e kereskedés, hiszen gyakran, nem mindig, de tudjuk, hogy a csempészet áruk között nagyon gyakran nem is tudjuk, mit ö, szívnak a cigaretta, ö, tehát a dohányosok, hiszen sokszor a csempészet áru hamisított áru is egyben. A az előállításról, a gyártásról beszélünk, a dohánygyártásról, üzletemberekről van tehát szó, aztán ők szakosodnak a szervezett bűnszövetkezek formáját, formáját öltik, és akkor szinergiák alakulnak ki az üzleten belül, a szállítók között, igen, előrehaladott szervezett formájú szállításról van szó, szóval nem csak, hogy határokon átnyúló, hanem földrészeken átnyúló formát öltenek ezen szállítási formák. Gyakran ugyanazon szállítási eszközöket használják a hamisított, csempészet ári cigaretta forgalmazására, szállítására, és a más e, mondjuk emberkereskedelemmel foglalkozó, illegális bevándorlást támogató közlekedési eszközökkel valósítják meg a különböző bűnszövetkezetek közötti szinergiákat. A cigarettacsempészet igen veszélyes, pénzügyi szempontból mindenképpen. És kifejezetten szakosodott, dedikált, ö, erre szakosodott ö, bűnszövetkezetek léteznek. Aztán, ami az ellenük való fellépést illeti, mi az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük, és az Európai Uniónak nekünk nincs még megfelelő definíciónk arra, hogy mi is a szervezett bűnözés mint olyan. 2009-2010-ben mi vizsgálatokat végeztünk, és elemeztük az eredményeket egy évvel később, ugye visszamenőlegesen, és meghatároztuk, és utaltam is számszerűen a felfedezéseinkre, megállapításainkra, és a szervezet bűnözés definíciója, mint olyan, egy nyilatkozatból származik, úgy gondolom az Európai Tanács határozta meg, valami ilyesmire emlékszem. Úgyhogy a szervezet bűnözésről létezik egy definíció, de hát ez még nem a mi ö, meghatározásunk. Mire van szükségünk? többek között, és ezen most komolyan dolgozunk a bizottságban is, hogy az európai ügyészségen keresztül alapvető bűnügyi, bűn, bűnügyi törvénykönyv is létezzen, amely érvényes az EU-ban mindenütt, annak érdekében, hogy a joghatóság hiányát elkerüljük, hogy ne létezzen joghatósági űr, és ne legyen legális lehetőség arra a bűnelkövetők részéről, hogy kiaknázzanak esetleg ilyen űrhelyzeteket. Hogy a különböző bűncselekmények meghatározásának hiányosságait, vagy meg nem létét kihasználják, kiaknázzák, és így végezzenek így lépjenek föl. Súly, sokszor elkerülhető a megtorlás is, hiszen nem ugyanolyan súlyos fokon büntetnek egyes országokban, egyes bűncselekményeket. Komoly emberekről van itt szó, komoly pénzeket veszítenek, hogy nem naív emberek ők, kiváló jogászóik, ügyvédeik vannak, és az országok közötti e, eltéréseket, a szubstantív jog, jogi eltéréseket, büntetőtörvénykönyv béli eltéréseket is kiaknázhatják és igenis, nekünk ez komoly nehézséget jelent. Hogyha egy joghatósághoz fordulunk, e, és tudjuk, hogy két éven belül úgymond e, elévül az ügy, és akkor e, a bíróság nem is tud már foglalkozni az ügyjel. Miért? Azért, mert mondjuk egy adott országban ott van a pénz, és nincs ott a joghatósági megfelelő bírósági eljárás, hát akkor ezt kihasználják a bűnelkövetők. A cigaretta csempészet az Európai Unió határain túlmenő jelenség, és bizony valahol elégtelen is az, amit mi elvégezhetünk, mert nem csak az euról van szó, hanem a szervezett bűnözés más formájáról is, ami pedig a megvesztegetést, a korrupciót illeti, hát ugyancsak szükségünk van arra, hogy felgyorsítsuk a lépéseinket. A cél az nem kifejezetten az, hogy így járjunk el, hanem ez egy eszköz. Végül pedig a periklészről a Periklész az egy meglehetősen kis méretű, pénzügyileg támogatottságát tekintve kis jelentőségű projekt, viszont ugyanakkor a két projektből az egyik, amelyet az OLAF irányít, mint önök is tudják az alapokkal rendelkezünk. Nem igazán emlékszem, hogy hány millió eurót, valami egy millió euró körül fordítunk erre a projektre. Elég kis léptékű, mármint pénzügyi szempontból kis léptékű projektről van szó. Az OLAF irányítja, hogy javítsuk a tagállamok kapacitásait, de nem csak a tagállamok kapacitásairól van szó, hiszen a probléma önmagában az Európai Unión túlmenő, túlmutató ö, nagyságrendű, hanem az euró érmék hamisítását, valamint euró bankjegyek hamisítását kívánja ö, meggátolni. Kis pénzből ö, ö, sáfárkodunk, de ugyanakkor komoly eredményeket várunk a munkától. Tudjuk, hogy euróérméink és bankjegyeink hamisítása igen veszélyes, és hát nehéz beazonosítani a hamis pénzeszközöket, és nemzetközi hálózata állt föl a nyomozó hatóságoknak külön szakavatott szakértőkkel. És jól működik a projekt, sok pénzre nincs igazán szükség ehhez, elég jól irányítjuk a projektet, mi az Euró és az Európai Unió, és hát az Olaf is valóban szakavatott ismerői vagyunk a témának. Köszönöm. Grazie direttore, abbiamo un'ultima domanda, vi prego di contenere. Köszönjük szépen, igazgató úr. Egy utolsó kérdés feltevésre adok lehetőséget. Latford asszony, a szó. Köszönöm szépen elnézést, hogy későn érkeztem szeretném megkérdezni az igazgató úrtól. Még egyszer rákérdeznék. Szerintem nagyon jól képviselte azt az ügyet, hogy igen, harmonizálni kell a bűnüldözés és a büntetőjog egyes elemeit Európában. Annak érdekében, hogy a bűnözők ne tudjanak elrejtőzni a résekben. És azt hiszem, hogy bizonyos frakciók és pártok azt mondják, hogy ez nem megengedhető, mert a szuverenitásunkat veszélyezteti. Ez szerintem megéri, mert elkaphatjuk a bűnözőket, és akik ellenzik a harmonizációt, és nem nevezem meg, hogy kik ezek, azok nem kérhetik a jogvédelmét, de ők is tudják, hogy ők kik, akikről beszélek. De a kérdés az európai főügyész létét illetően, hát nem vagyok meggyőzve, hogy kell ez nekünk ön azt mondja, hogy neki vizsgálati hatásköre lenne. De ez még mindig attól függne, hogy a nemzeti rendőri szervek és ügyé, főügyészek hogyan működnének együtt. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy működne ez a rendszer. Hát ha az Eurojust nem működik, ami egyébként a rendőrségeket fogná össze, akkor miért működne ez? és tudjuk, hogy a nemzeti hatóságok nem hajlandóak együttműködni, az Európol esetében sem hajlandók bizonyos adatokat átadni. Tehát az Európai Ügyész hivatala, amely mindig attól függne, hogy a nemzeti hatóságok hogyan működnek együtt. Ez meg lenne jobb, mint az Eurojust. Ez nem egy ideológiai, elvi jellegű ellenvetés, inkább egy gyakorlati kérdés. Ez panaceának tekinti, majd megoldja minden problémánkat, de én közben ezt nem láttam, hogy igazából ez hogy működne a gyakorlatban, ha Európa sem, és az az sem működik. Igazgató úr. Igen, értem a kérdést, igaza van. Hát sajnálatos, hogy ilyen gyorsan kell ezt megbeszélnünk, mert Nyilván a kérdése és a válaszom mögött is nagyon sok munka húzódik meg. De először azt hiszem, hogy nem az együttműködésre kellene koncentrálnunk, az Eurojust erre koncentrál. Ez azt jelzi, hogy nemzeti szinten működnek a hatóságok, és aztán megosztják az információt, de még mindig nemzeti megközelítésű az ügy megoldása. Az együttműködésről át kellene térnünk az integrált megoldásra, egy európai megoldásra. Az elképzelés nagyon eltér attól, ami most a valóság. Nyilván én itt az Európai Főügyész hivataláról beszélek, és arról, hogy legyen igazság szolgáltatási mandátuma is, és vádat is emelhessen. Persze, nem említettem hogyan korábban, mert én csak a végeredményre koncentráltam, de nyilvánvaló, hogy együtt kell működnie majd a főügyésznek a nemzeti rendőri szervekkel, és a nemzeti főügyészekkel. És abban a modellben, amit most dolgozunk ki, már előre, előre haladtak a tárgyalások a bizottságban. Mi úgy képzeljük el, hogy az Európai Főügyészi Hivatal kicsi lenne, és a Nemzeti Főügyészek hálózatát használná tehát ők még megtartanák a vizsgálati szerepüket, a mandátumokat, de aztán egy hálózat összefogna őket, és felettük állna az európai főügyész, de ez csak egy összefoglalója a valóságnak. Nem az EU-s főügyész vállát nyomná minden felelősség, a nemzetiek pedig már nem működnének, pont ellenkezőleg. Létezne egy nemzeti ügyészeket összefogó hálózat, és az Európai Főügyészi Hivatal kicsi lenne, valahol Európában. Nagyon óvatos leszek, nem mondom meg, hogy hol lesz, nem akarom veszélyeztetni a projektet. Valahol Európában lesz egy úgynevezett központi hivatal, és ehhez kapcsolódnak a nemzeti jogrendszerekbe ágyazott nemzeti főgyészek. Ez, ez a modell, amit elképzeltünk. Én látom ezt már magam előtt, tehát még nem valósítottuk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, igazgató úr. Köszönjük, hogy időt szánt ránk. És hogy rátért a fő munkaterületekre, és hogy rámutatott arra, hogy szükség van arra, hogy az Európai Unió uniós szinten fogadjon el mafia ellenes jogalkotást, hiszen a szervezett bűnözés szervezet, ennek megfelelően kell szervezette reagálnunk a kihívásra. Köszönöm szépen. Most pedig a következő hozzászólónkat szeretném bemutatni. Ő napi munkájában találkozik ezzel a fajta bűnelkövetéssel, és majd beszámol nekünk arról, hogy hogyan néz ki a szervezett bűnözés elleni harc. Alfonso D'Alfonso a maffia ellenes vizsgálati osztályvezetője Olaszországban. Ez egy vizsgálati hivatal, amelynek az a feladata, hogy a szervezett bűnözést és a maffia hoz kötődő tevékenységeket figyelje Olaszországban. Kérem, hogy tartson egy rövid bemutatót, és ne csak arról, hogy hogyan működik a maffia Olaszországban, de arról is, hogy milyen bűnügyi szervezetek működnek még Olaszországban, és hogyan a férköznek be más európai országokba, hogyan alakítják ki az eddig elképzelhetetlenek tűnő útvonalakat. És utána pedig megadom a szót a frakció koordinátorainak, és visszaadom a szót Alfonso úrnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnökasszony, tisztelt tagok. Én egy általános megközelítését szeretném nyújtani ennek a témakörnek, és a fő pontokra szeretnék koncentrálni. És nem csak az előrehaladást szeretném hangsúlyozni, hanem a legnagyobb buktatókat is. És azt, hogy alulbecsüljük azt, hogy ez a fajta bűnözés hogyan tud rejtetten terjedni. Antimafia da tempo ha evidenziato la capacità di... És a vizsgálataink azt mutatják, hogy gazdasági és társadalmi területeket érint ez, de nem csak, hanem katonai területekre is beszivárgott már, és hatalmas profitot termelnek ezek a tevékenységek, és nagyon sikeresen leplezik a nyomukat, beépülnek a kulcs területekre, például a szicíliai maffia már úgy néz mint egy polipnak a csápjai. Csak egy bevezetőként mondtam volna ezt el, és szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a maffia tevékenységek bizonyos területeken nagyon rejtett tevékenységek. Tudják mindnyáján, hogy történelmi szempontból bizonyos maffia szerű szervezetek lép, léteznek, például Kalabriában, Kampanyában, Pujában és Szicilián. Őket összefoglalóan Kozanosztrának hívjuk, mert minden területre kiterjed a munkájuk, az USA-ba is átnyúlnak, de még korábban földrajzi elkülönítést lehetett alkalmazni, úgy fejlődött a helyzet, hogy most már nem átlátható, és látunk egy igazi mozgást az olasz életben és az olasz területeken. Piemonte, Ligúria, Lombardia, Emilia Romana, eh, ezekre a területekre is átterjed már a maffia tevékenység. Ez elgondolkoztatott minket, mert ez azt jelenti, hogy a nemzeti bűnüldöző szervezetek olyan szervezeti struktúrát építettek ki, amely azt tette lehetővé számukra, hogy felvegyék a harcot a szervezet bűnözéssel, de mivel most azt látjuk, hogy nagyobb, egyre kiterjedtebb ez a, bűnő, ez a bűnözési forma, ezért arra van szükség jelenleg, hogy az úgynevezett gazdasági szennyeződés ellen felvegyük a harcot. Ezt nagyon nehéz felfogni, de ez a szürke gazdaság a jogi keretek között működik a maffia részéről, és ugyanakkor kihat mindenkinek a biztonságára. Azon kívül hatalmas pénzügyi károkat okoznak. Ez azt jelenti, hogy ez a maffia típusú bűnelkövetés, ahogy egyre fejlődik az évek során, már nem csak azt látjuk, hogy gyilkosságokat követnek el, hanem azt, hogy a jogi, legális keretek között működnek egész Olaszországban. Ez egy hatalmas változás a működési mintájukban, mert ennek a bűnügynek a hatását nem könnyű így már kimutatni, hiszen beférköztek nagyon sok európai országba is. Az elmúlt néhány év alatt láttuk a jeleit annak, és ezzel kapcsolatban vizsgálat is folyt. Spanyolország, Franciaország, Németország, a Balkán országai. Itt mind-mind del crimine organizzato italiano. Hogy ö, új ö, bűnözési formák jelentek meg, és hogy Olaszországból beférkőztek a maffia elemei. come dire, di, forma, di mh, mm, fissare meglio l'attenzione. És most akkor hagyj koncentráljak egy kicsit a szervezett bűnözésnek az Európai Unióra gyakorolt hatására. Kezdjük azzal, hogy mennyire kiterjedt, mennyire nemzetközi ez a bűnelkövetés, főleg a szociális gazdaságban látható ez. 2009-ben Amsterdam mellett Hollandiában Giovanni Strangiót letartóztatták Francesco Romeával, a sógorával, és ez azt mutatta, hogy most már Hollandiát is célozza, megcélozza a maffia. Strangio ugyanis a 30 legközveszélyesebb bűnöző listáján szerepel, akik rejtőzködnek. A Duisburgi gyilkosságokkal kapcsolatban, németországi gyilkosságokkal kapcsolatban keresik őket. A 70-es évekből származik a tevékenységük, és együttműködtünk a Német Szövetségi Bűnöldözési Hivatallal, és ez azt mutatja, hogy az olasz hatóságok és a német hatóságok jól együttműködnek, felállítottak a 2007-es Duisburgi gyilkosságok után egy vizsgálócsoportot. Ezt a, ezeket a gyilkosságokat a Reggio Calabriai maffia szárny követte el, és történeti szempontból nagyon aktív ez a szárnya a maffiának. De Spanyolországban le tartóztattak például egy nemzetközileg ismert drogkereskedőt, akinek ismerte a mafia kapcsolatai vannak. Ez azt mutatja, hogy Spanyolországban is, az Ibér félszigeten is ö, működik már egy kokain útvonal. Tehát vegyék figyelembe azt, hogy van a mafiának egy bevett útvonala, a drog szállítást követően Dél-Amerikából Spanyolországba szállítják a drogokat, aztán Olaszországba. De a kamorra is rendelkezzék európai szervezetekkel. Ők is foglalkoznak a drogtermelő országokból az európai országokba történő szállítása. Ez egy hatalmas profitot termelő tevékenység, és főleg Spanyolországban vannak helyi elemek, akik a kezükben tartják a Costa del Solt és a Costa Bravát is, és itt a kamorrai elemek, mint bűnügyi paraziták terjednek el a helyi gazdaságban, és hatalmas ingatlanokat tartanak a kezükben az évek alatt. Illegális tevékenységekre fordítják a pénzüket. A kamara megjelenik Hollandiában és Romániában is, sőt Németországban is látható. Az, hogy csempésznek, hamisítanak, főleg Kínából importálnak árukat, Dortmundba, Hamburgba és Münchenbe, és nápoi klánok meg jelennek már Frankfurtban, Kölnben, és ugyanígy Lengyelországban is. Csak ez a rövid emlékeztető rámutatott arra, hogy mennyire veszélyes ez a tevékenység, és hogy a szervezett bűnözés beszivárok egyes országok szocioekonomiai tevékenységeiben, különösen egy gazdasági válság idején nagyon figyelnünk kellene erre, hiszen így alássák ezek a szervezetek a jogi keretek között működő gazdaságot. Ugyanez mondható el Olaszországról, nagyon alábecsülték azt, hogy hányan vesznek részt az ilyen bűnelkövetésben. De most azt látjuk, hogy a maffia elleni harc a jogsegítségével fog történni a büntető jogunkba bevettük a 416 per A cikket, amely lehetővé teszi a maffia ellenes tevékenységek folytatását, illetve hogy úgy definiáljuk a bűnelkövetőket, hogy a 416-os cikk, a BTK 416-os cikke szerint tudjunk ellenük eljárni. A bűnelkövetőt akkor is bíróság elé lehet állítani most, hogyha olyan szerveződésben vesz részt egy elem, amely veszélyezteti a társadalmi rendet, még akkor is, hogyha a hagyományos értelemben nem követett el bűnöket, mert korábban gyakran ezzel a problémával szembesültünk, hogy ezért, mert nem ez volt a definíciója a BTK-nak, nem tudtok üldözni az úgynevezett paralegális tevékenységeket amelyek ugyan nem bűnelkövetések voltak szó szerint, de veszélyeztették a gazdaságot. Tehát új definícióra volt ö, szükségünk, amely ö, specifikusabb volt. Most a definíció szerint akkor is üldözni lehet egy szerveződést, egy csoportot, ha egyszerűen létezik még akkor is, hogyha specifikus bűn elkövetésére utaló bizonyítékunk még nincsen. Ezen kívül még van egy nagyon fontos eszközünk, a prevenciós intézkedések, a javak lefoglalása. Ez a bűnügyi eljárást kiegészítheti, és azon alapszik, hogy okszerűen, fel, jogszerűen feltételezhető, hogy bűnelkövetésről van szó. A az igazságszolgáltatási eljárások magukban foglalják a javak lefoglalását, harmadik felek védelmét. Egy másik szervezett bűnözési forma az, hogy a 41 per A cikke keretében a börtönökben is eljárásokat lehet folytatni, illetve új kitételek vannak arra, hogy az előzetes vizsgálatok során valakit lehet börtönben tartani, annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás működését elősegítsük. Egyéb iránt hogy lezárjam a hozzászólásomat, mert tudom, hogy nincs sok időm. Eh, di ausilio per affrontare il fenomeno mafioso a livello europeo. Úgy gondolom, hogy harcolhatunk a maffia ellen Európai Unió szinten, akkor, hogyha Európában, az Európol keretein belül egy elemző szervet állítanánk fel, ezt már megtettük Olaszországban magában, A céljuk az lenne, az általános elképzelés az, hogy a maffiáról információt gyűjtsenek. Tehát legyen egy élő európai hálózat, ez európai szintű lenne, és lehetővé tenni, hogy a vizsgálatokat könnyebben lefolytassuk. És várom a kérdéseiket ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Uh, Honorable Mathieu. Mathieu asszony a szó. Köszönet az igazgató úrnak ezért a nagyszerű bemutatóért a nemzet és a nemzetközi helyzetről. Számos javaslatot is megfogalmazott, miszerint létrehozhatnánk egy bűnözés ellenes egységet, amely az Európollal működne együtt. Ezt a javaslatot akár be is terjeszthetnénk a bizottság elé. Az a kérdésem, hogy mióta tapasztalták azt, hogy a szervezett bűnözés terjed az Európai Unión belül? Ön szerint miért történik ez? A szervezett bűnözésnek a maffiára pénzre van szüksége? Vagy inkább a hatalmát kívánja kiterjeszteni. Szeretném továbbá még azt is megtudni, hogy a legutóbbi háború óta hogy érezte, hogy alakult a helyzet az Európai Unió létrehozásával összefüggésben. Köszönöm. Fejon asszony a szocialistáktól. Hvala, gospod direktor, za izjemna pojasnila um, o teh um, um, organiziranih... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet az igazgató úrnak is a bemutatóért. A maffia szervezetekről, illetve az Európai Unió egyes országaiban működő nem, szervezett bűnöző csoportokról. Lengyelországról, illetve a Nyugat-Balkánról szeretnék egy kérdést feltenni. A rendőri szervek között milyen az együttműködés, főként a Balkán országokkal, különösen azon országokkal, eh, amelyek eh, az Unióba készülnek éppen belépni. A bíróságokkal egyenlőre azt láthatjuk, hogy nem olyan jó az együttműködés ezen országokban, mint amilyet szeretnénk. Ez azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint ö, milyen az együttműködés? A dele- egy delegációnk nem sokára Szerbiába fog látogatni. Az igazságügyi hatóságok ö, képviselőivel fognak találkozni. Meg szeretném kérdezni, hogy esetleg létre lehetne hozni egy Európai Unió szintű szervezetet a mafia ellenes küzdelemre. És elgondolkodhatnánk azon, hogy egy esetleges Európai Bíróság hogyan vehetne ebbe részt. Newton Down kollégája, szó mondja az elnök. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az előadása. Nem vagyok olasz, mint a szakbizottságunk legtöbb tagja. Hát én szégyen és gyalázat kell, hogy meggyónjam ezt. Hogy működik a dolog? Családunként terjed a maffia, át elküldöm Milánóba, vagy Costa Brávába, bátyám, sógorom, nagybátyám, vagy más országokból toboroznak. És mi az összefüggés a maffia, a komora és a drankatom között? Együttműködnek a különböző maffiák, vagy sem? Hogy működik mindez a terepen? Honorevole Stas, per i Verdi. Ik, eh, ik... Stas, képviselő szó a zöldektől. Fajon asszonyhoz csatlakoznék. Engem is főként az érdekel, hogy hogyan terjed a nyugat-balkán országokban a szervezett bűnözés, tehát az Európai Unió határain mi a helyzet, illetve milyen együttműködési lehetőségek vannak ezen országokkal. És hát készülünk a, a szerbiai látogatásra. Guétól Szendergárd képviselője a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az előadást. Ugyanaz a kérdésem hasonló legalábbis, mint az előttem szólóknak. Hogyan működnek e hálózatok? Úgy értettem, hogy Szent Lukából indult az egyik maffia, és aztán szépen kiterjedt más területekre, abból indulok ki, hogy nem ezért lőnek még egymásra 16 év múlva is a tagok. Miért terjedt így, ahogy terjedt ez a bűnöldözési forma? Csak Olaszországban működik mindez, vagy egyszerűen határokon átnyúló módon is? Egy dilemmát is szeretnék megosztani önökkel, ez pedig a következő. Én úgy gondolom, hogy eléggé ellentmondás, hogy, sos, hogy az az ország, amely legszigorúbb a maffia elleni ö, jogszabályaiban, pontosan az az ország az, ahol ugye a nyomozásoknak ö, és a bűnüldöző szerveknek jelenléte ellenére is ilyen óriási a terjedése a maffiának. Mivel magyarázza ezt a paradoxon helyzetet, ellentmondást? És milyen összefüggés van a maffia tevékenység és a politikusok tevékenysége között? Más szóval élve, a maffia mennyire ö, fonódik össze a politikai és a jogi ö, szférával, akár a bíróságokkal és A maffia mennyire mondja tolba hogy milyen törvények születsenek meg a jogalkotásban, hogy milyen döntések, határozatok születnek egy bíróságon. McIntyre asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Látom, a koordinátaink, koordinátoraink megérkeztek, úgyhogy szívesen megadom a, a frakcióm koordinátorának a szót. Tessék. De ha mégsem, akkor én köszönöm meg az igen érdekes, nagyívű előadást. Magam is nem olasz bizottsági tagként szólok, de a vakációim mindegyikét nagy örömmel Olaszországban törtöm. A kérdésem a következő. Egy Hallottunk arról a gondolatról, hogy egy külön egységet állítanánk föl az Európolon belül a maffia ellenes küzdelem összehangolására. Milyen hozzáadott értéket képviselne ez a bűnözés elleni küzdelem terén? Az európai szinten ön szerint mit tehetnénk, mit tehetnénk jobban az EU szintjén, mint amit a nemzeti szinten az szakavatott hatóságok elvégeznek. Adesso per eh, il PPE eh, un minuto all'onorevole Diaz de Mera. A néppártól Diaz de Mera, PP-n, Merája szó. E, e. Köszönöm szépen. Én nem a néppárt nevében szólalok fel, majd Veronik fogja ezt megtenni. Én a saját nevemben kértem most szót. Alfonso úr, Nagyra értékeltem a hozzászólását. És jól értem, hogy mit mondott. Nagyon hasznos információkkal látta el a szakbizottságunkat. Nagyra értékelem, mint már mondtam, amit mondott, mivel a szakbizottságunk az ön által elmondottak tükrében jobban megérti majd azt a javaslatot, amit szeretni, tenni szeretnék. Alfonso úr elmondta, hogy a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés, a maffia az elmúlt időben sokat változott. Régebben a játékokra, szerencsejátékokra, aztán az alkoholra, és mostanában pedig a csempészetre helyezi a hangsúlyt. Meg kell értenünk, hogy a kiindulási, a származási országok, illetve a tranzitországokban hogyan is alakul a helyzet. Vannak kiindulási országok, vannak tranzit, illetve célországok. Spanyolország egyszerre illetve Spanyolország és Olaszország is egyszerre kiindulási és célország is. Érdemes lenne ellátogatnunk a számos kiindulási országba. Az Európol igazgatója beszélt nekünk arról a gondolatról, hogy létrehozhatnánk Európában egy ti ahogyan az létezik már az amerikai Egyesült Államokban is. Az eszközeink korlátozottak, talán nem szabadna túl messzire mennünk, figyelembe kell vennünk, hogy mik a lehetőségeink. Ugyanakkor vannak gyakorlati jó megoldások, amelyeket hatékonyan tudnánk alkalmazni. Vannak jelenleg tagországok, akik nem szívesen osztják meg a többiekkel a rendelkezésükre információkat, tehát könnyebb és jobb információcserére lenne szükség. Utolsó hozzászólás, Fresik úr. Nagyon rövid leszek. Számos kérdést mondhatnám úgy is, hogy kivettek a számból de azért még maradt egy, amit szeretnék feltenni. Tavaly júliusban a kezembe került egy palermói lap. Ebben a lapban olvashattam a maffia londoni tevékenységéről. És arról is olvashattam, hogy az Egyesült Királyság nem adja ki az ott letartóztatott szemét, olasz szemét, aki egy palermói családhoz tartozott, és mafiózó volt. Boszeldino, Zanafano és még számos más esetről is tudunk. Talán jó lenne, hogyha itt a mafiával kapcsolatban tovább dolgoznánk, hiszen létezik egy európai letartóztatási parancs, és ki kellene mondani azt, hogyha egy mafiózóról van szó, akkor azt is kiadják hiszen a mafiózók bűnözők. És hát hogy lehetséges az, hogy az ilyen letartóztatott személyek kiadatása nem automatikus? Az egyes tagállamok jogszabályaiban a homályos pontokat tisztázni kellene. Még egy kérdés. Nagyon gyakran, amikor a mafiák tevékenységéről van szó, Jean-François Gero majd még beszélni fog nekünk a maffia tevékenységéről egyéb helyeken is. Itt, amikor az illegális kábítószerrel kapcsolatos kereskedelmekről van szó, nem hangsúlyozunk eléggé azt, hogy ezen szervezetek, amelyek a maffia mintájára épülnek fel, Ezek egy egész egységet alkotnak a pénzügy, a gazdaság részvételével. Hát régebben volt alkoholcsempészet, most itt van még a kábítószer, illetve a fegyverkereskedelem, hát ez régebben is létezett. Most hogy, hova tudunk tovább lépni? Alfonso úr, számos kérdést kapott ezek között van, vannak közös pontok. Hát már 30 perces csúszásban vagyunk, úgyhogy arra kérném, hogy tömören válaszoljon a feltett kérdésekre. Ahogyan Krosetta úr is mondta, gyakran felmerül a kérdés, hogy mit tehetnénk mi személyesen. Én úgy vélem, hogy a legfőbb célunknak annak kell lennie, hogy a különböző igazságügyi szervezeteket összekapcsoljuk az Európai Unióban. És így egy olyan hálózatot hozzunk létre, amely hatékonyabban és egyszerűen működhet a közösség érdekében, az 500 millió európai állampolgár érdekeinek az érvényesítése érdekében. Hogyan lehetne egy közös nyelvet létrehozni? Hogyan lehet a szervezet bűnözés ellen küzdeni egy-egy tagországban? Lehet hatékonyan küzdeni, akkor, hogyha mindegyik országnak saját jogszabályai vannak, anélkül, hogy, és nem tudnak arról, hogy mi történik a másik országban. Nagyon röviden és tömören fogok válaszolni, de tény, hogy nagyon kevés időm van. Megpróbálok ugyanakkor komplet egész választ adni. A szervezet bűnözés definíciójával kapcsolatban érkezett egy kérdés, valamint a szervezett bűnözői csoportok tevékenységéről és a nemzetközi tevékenységéről kérdez, érkezett még egy, kaptam még egy kérdést. És hogyan lehet a nemzetközi ö, maffia ágak ellen küzdeni? Az Amerikai Egyesült Államokban már létezik egy szervezet, amelynek a segítségével megérthetjük azt, hogy hogyan működnek az ilyen szervezetek. Először is egy területi logika alapján épülnek fel, melynek igen komoly társadalmi hatásai vannak, valamint itt vannak még a gazdasági hatások. van a kalambriai drangetta amely számos más helyen is megjelenik, többek között Ausztráliában is. Az olasz jogszabályok, amelyek az elmúlt években kialakultak, sürgős helyzetben elfogadott jogszabályok. Ezen jogszabályok az elsők, amelyek lehetővé tették az olasz hatóságok számára, hogy lefoglalják azokat a javakat, amelyeket a maffia illegálisan kerítette hatalmában. Hát semmiképpen sem szabad alábecsülni ezeket a szervezeteket, amelyek a civil szervezeteket egészen egyszerűen megfertőzik a politikát is áthatják ezen szervezetek. Tehát mindenképpen a politikusok aktív fellépésére van szükségünk ahhoz, hogy megszüntethessük ezen maffia típusú szervezet bűnözői csoportokat. Ezen szervezett bűnözés európai szinten fejlődik. Mert csak egy ország határain belül nehezen érthetjük meg, hogy pontosan miről is van szó. Hát itt nem olyan személyekről van szó, akik egészen egyszerűen embereket rabolnak el, vagy kábítószerrel kereskednek, vagy mm, valamilyen illegális tevékenységet folytatnak, hanem a mafiának, illetve ezen szervezett bűnözői hálózatoknak olyan tagjai is vannak, akik a hatóságoknak dolgoznak. És hogyha valaki egyszer belekeveredik egy ilyen hálózatba, azt soha nem tudja elhagyni. Hát ezek olyan titkos hálózatok, amelyek illegális tevékenységből tartják fenn magukat, és egészen egyszerűen áthatják az egész társadalmat. És a valós civil szervezetekkel párhuzamosan működnek. Az európai közösség pedig fel kellene, hogy tegye a kérdést, hogyan lehet az Európai Uniós jogszabályokkal küzdeni ezen jelenség ellen. Remélem, hogy sikerült röviden válaszolnom a feltett kérdésekre, hiszen hallhattunk itt még kérdéseket arról, hogy hogyan működhet hatékonyabban az európai elfogató parancs, stb. Itt az új kelet-európai tagállamokkal nagyszerű kapcsolatokat tartunk fenn. Mi rendőrök megértjük egymást, és hatékonyan, gyorsan fel tudunk lépni. De mi történik azután? amikor a működési szempontból bizánci típusú, bonyolult szervezetekkel találjuk magunkat szemben, ahogyan ezt mi Olaszországban szoktuk mondani, hát mit, mit lehet tenni? Spanyolország például nem kobozhatja el azokat a javakat, amelyeket a kalabriai maffia szervezetek kerítettek hatalmukba. Ez Spanyolországban nem volt megengedett, viszont sikerült az Olaszországgal történő együttműködés következtében elérni, hogy előbb-utóbb erre is lehetőség legyen. Ott mindenképpen együttműködésre, közös fellépésre van szükség. Végezetül pedig szeretném felkérni az európai közösséget arra, hogy ne tegyen úgy, ahogyan a Lekéza képviselő gyilkosságakor történt. Ne szalasszon el egy óriási lehetőséget. A kártágóiak megostromolták Róma városát akkor, amikor róluk csak beszéltek még a városban. Tehát uh, itt lenne az ideje, hogy ne csak beszéljünk, uh, lépjünk fel hatékonyan, harmonizáljuk a uh, fellépéseinket, uh, így tudunk uh, hatékonyan és megfelelően fellépni egy olyan bűnözési forma ellen, amely rendkívül veszélyes. Ráadásul az európai országokban ezen típusú bűnözés észrevétlenül lopakodik és hálózza be az egész társadalmat. Ez a bűnözési forma felhasználta, illetve felhasználja a a rendelkezésére álló hálózatokat, hogy növelje a jelenlétét egész Európában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kérném, hogy röviden fogalmazzanak, hiszen 35 perces már a késésünk. Borszelino asszony és Diaz Demera képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadónak is, hogy ilyen türelmesen elemezte a helyzetet. Az olasz helyzetet és a világ más részeinek jelenlegi helyzetét, és valóban a jelenséget alól becséltük. Alapvetően Olaszországból indult ki a maffia, és úgy gondoltuk, hogy csak Dél-Olaszországot érintő a probléma, de a valóság más diktál, és most már északabbra is kiterjedt jelenség. Európában tudjuk, hogy a maffia nem csak Olaszországban létezik. Szeretném a következő kérdéssel kapcsolatban hm, a válaszát meghallgatni. A cél az, hogy valahol egy 416b mint bűncselekmény is elismerésre kerüljön a maffia bűnszövetkezetek tevékenysége, fegyverviselés, lövöldözés kérdéséről van szó. Európai szinten is el kellene ismerni ezt a bűncselekményt bűncselekményként. Itt most a déli drangetta maffia összefonódásokról van itt szó, vagy ellentétben ezzel ön úgy gondolja-e, hogy azok a terepek, ahol megvetették lábukat e szerveződések, annyira jó táptalajai a tevékenységnek, hogy új csírái is megjelenhetnek a helyi maffia szervezeteknek, amelyek aztán ihletet merítenek a dél-olaszországi maffiákból, és aztán saját szervezeteket építenek ki másutt is. Saját szerkezeteket, olasz módra de személyre szabottan. Másik kérdésem. Olaszországban, amikor a megelőzési rendszert bevezették, nem csak az elkobzásokkal, lefoglalásokkal, hanem a javak szociális jogának megvalósításával, amiről beszélünk ma már Európában, vajon a bűnszövetkezetek tevékenységét ez visszafogta, vagy egyszerűen csak bizonyos javakat sikerült visszaszerezni így módon? Köszönöm szépen, és nagyon érdekes volt, amit a végén hallottunk tehát, hogy a demokratikus társadalmakba is begyűrűzött a mafia tevékenység. Igen, látjuk, hogy egyes országokban a rendőrséget, a bírókat, az igazságszolgáltatás és az állam vezetőit is megkörnyékezte a maffia, és összefonódásokat tapasztalunk. Ez tény. Most a lefoglalásokról beszélnék. Vannak olyan bírók, akik lefoglalnak repülőket, hajókat, autókat és aztán a rendőrség használja ezen közlekedési eszközöket a megtorlásra. De hát ez a bírók jó szándékától függ. Ha a bírók elfogadják ezt a megoldást, akkor lehet lefoglalni bűncselekményből származó javakat, de valahol a bűnelkövetés fegyvertárát lehet használni a megtorlásra is, és a bűnüldözésre előadó. Amikor a mafiózó gyakorlatokról beszélünk, és bűnelkövetőkről már itt nem csak Olaszországról van szó, persze, a kamorára, drangetára, a Sacre a mafiára, olasz módra gondolunk. És úgy gondoljuk, hogy ezen szervezetek csak és kizárólag olaszok. De hát az orosz a kínai maffia legalább olyan veszélyes, mint a nigér vagy éppen albán maffia. Ezen maffia ö, szervezetek egyébként sokkal súlyosabb ö, bűncselekményeket követnek el, mint például az emberkereskedelem. A jelenségeket kell tehát elemeznünk. És azt mondanám, hogy ma a gazdasági jelenségen túlmenően, erről nem is akarok beszélni, hiszen nem a ö, saját szakterületemről van szó, úgy vélem, hogy a második probléma legalább annyira, mint a gazdasági bűncselekmények kérdése, legalább annyira problémás a szervezett bűnözés. Miért? Mert Európa ma megfelelően jól tud ö, küzdeni és fel tudja venni a harcot a, a, ezen bűnelkövetési formák ellen. Persze, a bűnelkövetésből származó javak visszavétele az alapvető fontossággal bír, hiszen hála ennek így vissza lehetett szorítani általában a maffia tevékenységet. Mert két megoldáson keresztül a 41B a bírósági határozat végrehajthatóvá tétele az egyik mechanizmus, amelyen keresztül ez megvalósult, másrészt pedig kevésbé jövedelmezővé válik így módon az elkobzásokon, lefoglalásokon keresztül a bűnözés, hiszen megvonjuk a forrásokat a szervezet bűnözés szereplőitől. Diaz de Mera képviselő kérdésére azt válaszolnám, hogy Spanyolországban is vannak olyan bírók, akik lefoglalásról döntenek és elkobozzák a különböző javakat, például ingatlan, ingatlanokat. de nem csak ingatlanokat, saját irodákkal is, irodákat is elkoboztak a maffia szervezetektől, úgyhogy ez már működik. Már a végrehajtás stádiumában vagyunk, és pozitív eredményeket könyvelhetünk el. De számos európai ország létezik még különösen Európa északi részében, amelyek nem rendelkeznek eh, ezzel a bűnüldözési formával, és általában a bűnözési formával sem. Könnyebben megvethetik le, tehát lábukat ezen területeken azon bűnszövetkezetek, amelyek ebből az űrhelyzetből profitálnak. Ugyanúgy, ahogy eh, úgymond gyarmatosított voltak annó a történelemben, hát a maffia szervezetek is ma Európa északi részén bizony gyarmatosítanak. Elnök asszony, köszönöm szépen, igazgató úr, hogy a szakértelmét megosztotta velünk, és köszönöm azt is, hogy emlékeztetett arra, hogy milyen célokon, célokat kell követnünk, a szakbizottságunknak is ezek a céljai. Köszönöm, hogy ilyen türelemmel, őszintén osztotta meg velünk mindazt, amit előadott. Reméljük visszatér még hozzánk, hogy újabb eszmecsere során tudjuk megvizsgálni e súlyos kérdés további aspektusait. Most pedig az Európol igazgatójának, Robin Winbrightnak adom meg a szót, és elnézést, hogy késve adjuk meg csak önnek a szót. És nem szeretném hogy bárkit most itt megszakítsak a teremben, de kedves kollégáim, tegyenek föl kérdéseket, viszont nincs lehetőségünk most arra, hogy nagyon sok kérdést és hosszú kérdéseket azok sorát adjuk, tegyük föl igazgató úrnak, az Európol igazgatójának. D'Alfonso úr előadásának fényében az Európol hogyan értékeli? Hogyan értékeli ezen bűncselekmények és bűnszervezetek hatását Európában hogyan lehet hatékonyan fellépni a szervezet bűnözés kihatásai ellen. Öné a szó. Madam Chair, dear committee members, Good. Elnök asszony, tisztelt tagok, jó reggelt! Alfonso asszony, köszönöm, hogy meghívott ide ma, hogy az Európolnak az értékelését előadhassam a szervezet bűnözésről. Hagy gratuláljak a parlamentnek ahhoz, hogy létrehozta ezt a szakbizottságot. Szerintem már éppen ideje volt abban az értelemben, hogy már régen úgy gondoltam, hogy a parlamentnek jobban kellene a szervezetbűnözés problémájára koncentrálni, hiszen nagyon sok állampolgárt érint Európában. Úgyhogy üdvözlöm ezt a lépést, és az Európol nagyra tartja ezt, és Szívesen segítjük a bizottságot a munkájában. A kihívás igazából az a bizottság számára, hogy arra koncentráljanak, hogy mi történik jelenleg, hiszen ez egy nagyon összetett jogi terület, a társadalom nagyon sok részét érinti, többet, mint azt az emberek hinnék, és nagyon erős a jogi kerete ennek a politikának a szervezett bűnözés elleni harcban. A parlament pedig a fő területekre koncentrálhatna, de ez egy nagyon nagy kihívás. Hogy azt biztosítsák, hogy tényleg hozzájáruljanak nyílt vitával ennek a problémának a megoldásához. Az Európolnak természetesen a szervezett bűnözés elleni harcban kisegítő szerepe van a tagállamok felé. 20 éve hoztak minket létre. Természetesen főleg a tagállamoknak kell felvenni a harcot. Mi ezt elismerjük, nem akarjuk átvállalni ezt a felelősséget, csak szeretnénk elősegíteni a tagállamok munkáját annak érdekében, hogy hatékonyan vehessék fel a harcot a szervezet bűnözéssel. Nagyon sokat kellett tennünk annak érdekében, hogy tiszteletet kapjunk a tagállami partnerektől. Nem volt könnyű dolog ez, de szerintem sikerült, de nem teljesen. Egyre több és több felelősségi köröt vállalunk magunkra, és azt hiszem, hogy most egyedülálló a tevékenységünk a szervezet bűnözés elleni harcban. Minden bűnözési formával szemben harcolunk, a terrorizmussal szemben is. Kb. 800-an dolgoznak nekünk most Hágában, a főhadiszállásunkon. Európa minden főbűnöltöző szervezetében Egyedülálló, hogy majdnem 140 liaison tisztünk van, kapcsolattartunk, olyan tisztek, akik az EU-n kívüli tagállamok kapcsolattartói, és az elemzőinkkel együttműködnek napi munkában. Egy, tényleg egy operációs központ vagyunk, és egyedülállóak vagyunk, és szerintem minden évben egyre jobb és jobb munkát végzünk. A alkalmazottaink 14 ezer határon átnyúló működést vizsgálnak át minden évben Európában. Ma azt kérték tőlem, hogy elemezzem, mit gondol az Európa, az Europol a szervezett bűnözésről, különösen az olasz maffiáról, hiszen ez nem csak olasz probléma, hanem európai probléma is. Én ezzel egyetértek, ez szerintem mutatja a munkánk is. többen elmondták azt, Borsellino asszony is, hogy a mafia probléma, ha ezt lehet így nevezni, más és más jelentőséggel bír Európa egyes országaiban. Vannak országok, ahol klán alapú a szervezett bűnözési struktúra, máshol más modellt látunk. Egy olyat, amely sokkal dinamikusabb, és nem feltétlenül olasz vagy hasonló struktúrájú. Egy határon átnyúló szindikátus például. Több tevékenységi területet céloz meg az illegális tevékenységeknél. Ez egy újfajta szerveződés, nagyon rugalmas, nagyon dinamikus, megragadja az új lehetőségeket, különösen az interneten, a globális gazdaság hiányosságait kihasználja, és visszaél az állampolgárok és a kormányok bizalmával. Szerintem egy nagyon összetett képet láttunk, és a hagyományos maffia kép már megváltozott. Ezt mutatja az is, hogy az EU-ban most nyolc kiemelt prioritást követünk a harcban. Az egyik például a kibérbűnözés, de sok mindent említhetnék még, például a Balkán kiemelt fontosságú terület számunkra. Nyugat-Afrika, az illegális drogok és az emberkereskedelem központja. Már évek óta foglalkozunk azzal, hogy hogyan fejlődik a szervezetbűnözés, 2006 óta hogy foglaljam össze a fő trendeket. Tehát ezek rugalmas csoportok, és igen erősen együttműködnek a különböző nemzetiségű csoportok. Az albán és a litván csoportok különösen jól felszereltek, illetve olasz csoportok bizonyos részei, és igen széles bűn elkövetési portfóliójuk van. Egyre nő a kapcsolat a terrorizmus és a szervezett bűnözés között. Különösen a finanszírozást illetően. Közben megjelent a szénhitelcsalás azon kívül a hitelkártyacsalás, illetve az árucikk hamisítás. Különösen online most már nagyon sok új szolgáltatás jelent meg, de a jogalkotás ezeket még nem követi. Kisebb mértékűek a büntetések, az ezekhez kapcsolódó bűnelkövetéseket illetően, de ugyanakkor nagyon nagy károkat okoznak a gazdaságoknak. Hogy mondjak egy példát, nem régen a Guardia Civilian Spanyolországban az Európa segítségével 300 ezer adag hamisított orvosságot foglalt le. Letartóztattuk a bűnelkövetőket. Ez egy új dimenzió, amit itt látunk, és ez egy nagyon nagy kárt okozó tevékenység az állampolgárok számára. Aztán azt látjuk, hogy a pénzthamisítás, a valutahamisítás nagyon népszerű, illetve továbbra is a kábítószerkereskedelem. Sőt, kihasználják a kereskedelmi útvonalakat, például a konténereken, gyak, konténerekben gyakran szállítanak hatalmas mennyiségű árut naponta hatalmas tengerészeti útvonalakon haladó szállítványokat szállítanak, és szisztematikus átvizsgálásuk nagyon nehéz. Csak igen intelligens rendszerrel tehető ez meg. Még a hamisított termékek kábítószer útvonala is dinamikusabb. Nyugat-Afrika most megjelent, a heroin és a kokain már nem csak a hagyományos pontokon lép be, nem csak Spanyolországban és Portugáliában. A görög-török határ külön kiemelt fontosságú, különösen az illegális bevándorlók és az emberkereskedők miatt. Úgyhogy most aztán igazán van okunk arra, hogy aktívabbak legyünk, hagyományosabban koordináljuk a munkánkat, és persze a fő felelősség a nemzeti hatóságok kezében marad, de ezt nem láthatják el egyedül. Koherens választ kell adnunk a bűn és terrorizmus elleni harcban. Ez az Európol egyik feladata. Hatékonyabb válaszokat kell adnunk a szervezetbűnözés és a terrorizmus kérdéseire. Említettem a gazdaságot. A szervezetbűnözés gyakran közvetlenül kihat Európára, a válságra. A jelenlegi gazdasági helyzetben sérülékenyebbek a vállalkozások. Az áfa adó hiány több mint 100 milliárd euró évente. Azt hiszem, hogy ennek nagy részét a szervezetbűnözés okozza, különösen az online csalások. Ez megint csak 100 milliárd euró, amely kikerül a fehér gazdaságból, és erre szükség lenne a gazdasági újraépítéshez. A kormányok képessége a gazdasági helyzet fellendítésére és a szervezett bűnözés között közvetlen a kapcsolat cigaretta csempészet 10 milliárd euró évente az EU-ban, ez megint csak adóbevételkiesés. Nő a társadalomban a munkanélküliség, ezért könnyebb rekrutálni a bűn szervezeteknek. Úgyhogy mindent meg kell tennünk a szervezetbűnözés bűnözés elleni harc érdekében. az legyen az üzenetünk, hogy erősek vagyunk az állampolgároknak is, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük őket a társadalomban. A kibérbűnözés különösen fontos. Tudom, hogy ez külön téma lesz majd még több száz milliárd eurót vesztünk így. Nagyon keményen dolgozunk ezen a területen, és örülünk, hogy a bizottság új kibér bűnözési központot hoz létre az Európolon belül 2013-ban. Ez lesz a központi reagálási pont az EU részéről. És meg kell előznünk azt, hogy a bűnözők kárt okozzanak az EU-nak. Itt beszélünk például a több száz gyermek szexuális zaklatás áldozatáról online formában. Ezen kívül azt látjuk, hogy nagyon összetett a bűnügyi tevékenység. Olaszországban nem azok a problémák, mint Litvániában, vagy Észak-Kelet-Európában, vagy a Nyugat-Balkánon. Négy vagy öt epicentruma van a szervezett bűnözésnek. Ezek a fő pontok, ahonnan a szervezett bűnözés beindul Európában, ahol találkoznak a bűnözők, és szervezik a tevékenységüket. Innen érkezik a finanszírozás, innen juttatják a támogatásokat az illegális fekete piacnak. Tehát ezek fő pontok. Nagyon fontos, hogy egyszerre csapjunk le rájuk, és nagyon keményen. Olaszországban van nagyon jó példákat láttunk a maffia elleni harcban, de más példák is vannak erre. Tehát mit kell tennünk? Már mondtam, koherensnek kell lennünk, összeszedettnek kell lennünk, amikor a szervezet bűnözés ellen harcolunk. Nekünk elő kell segítenünk ezt a munkát, de nem tehetjük meg ezt egyedül. Új Európos szabályzatot fogalmazzunk meg, és van egy kihívás, amire ki kellene térnünk, az információ csere a tagállamok és az Európol között. Enélkül a szervezett bűnözési tevékenységeket nem fedhetjük fel. Úgyhogy jobban kell motiválnunk a felelősöket az egyes tagállamokban, hogy megértsék, ez európai probléma, mert nemzeti szinthez mindig társul nemzetközi szint is. A kulturális hozzáállás eddig nemzeti megközelítést mutat, nem elég modern, és nem fókuszál eléggé a nemzetközi dimenzióra. Pedig erre lenne szükség. Az Európolnál modernizáljuk a szolgáltatásainkat, az új kibérközpontot látjuk vendégül, ez az a fő, egy fő működési területünk, a másik kettő, a terrorizmus elhárítás, illetve a szervezetbűnözés elleni. A szervezetbűnözés keretében főleg az olasz maffiára koncentrálunk, Együttműködünk a partnerekkel, fenyegetettség értékelést végezünk, de más területeken is aktívak vagyunk. Az Észak és Kelet-Európából induló mobil csoportok munkáját is megvizsgáljuk, illetve a kelet-dél-kelet-európai problémát is külön vizsgáljuk. Ezek mind fontos problémák a harcunkban. A parlament szerepe fontos, közvéleménynek adnak hangot, és szerintem elvárják az emberek azt, amiről Alfonso asszony is beszélt, hogy megértessük a közvéleménnyel, hogy nem szabad alábecsülniük ezt a munkát. Hiszen a szervezett bűnözés a társadalom olyan sok területére behatol, kihat az üzleti életre, eltorzítja az igazságos kereskedelmet és a piacot. A kábítószer megjelent majdnem minden nagyváros utca sarkain, és a közvélemény még nem fogta fel, hogy milyen fontos a szervezetbűnözés, milyen jelentős, és önök segíthetnek ennek megértésében. Ezen kívül önök költségvetési szerv, biztosítaniuk kell, hogy megfelelő erőforrásokat kapjunk. Hiszen egy illegális gazdaságról beszélünk, amely több milliárd euró veszteséget felelős. Pedig megsporolhatnánk pénzt, és európai ügynökségek befektethetnénk be, ha magasabb szinten küzdenénk a szervezett bűnözés ellen. Végül támogatjuk az önök munkáját, várom a kérdéseiket, hozzájárulásukat, a LIBE szakbizottság tagjainak véleményét, hiszen most születik a nagyon fontos Európol szabályzat, és mi nagyon is függünk az önök támogatásától. Reméljük, hogy nagyobb ösztönzőket teremthetünk arra, hogy flexibilisebb, modernebb tájékoztatási rendszert hozzunk létre. Ami a támogatásukat illeti. Már említettem, Alfano asszonynak 100%-ban támaszkodhatnak ránk. Mindig egy vagy két állandó szakértőt bocsátok a rendelkezésükre. A fenyegetettség felmérése az mindig folyik, és átadjuk önöknek az elemzések elem értelmezését. Teljes mértékben támogatom önöket, a parlament munkáját. Köszönöm szépen. La ringrazio direttore non soltanto per essere Köszönöm szépen, igazgató úr. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és azt is köszönjük, hogy elmondta, hogy kész arra, hogy együttműködjön velünk. Szükségünk van önre, szükségünk van önökre, hogy megismerjük azokat, hogy azt, hogy milyen problémákkal állunk szemben. Önöknek óriási a szakértelme, és óriási segítségünkre lehetnek. A hozzászólókat kérem, hogy maximum két perces hozzá, hozzászólásokat intézzenek. Matthew asszonyi a szó először. Köszönöm szépen ezt a nagyon komplett előadást. Egészen beleszédülünk, amikor azt látjuk, hogy hogyan alakul a szervezet bűnözés helyzete a társadalmainkban. És elég ijesztő is, amikor ezt látjuk logisztikai, operatív, illetve jogszabályi keretet biztosítani szeretnénk az önök számára, hogy hatékonyan tudjanak küzdeni a maffiák, illetve a szervezett bűnözői szervezetek ellen. És reméljük, hogy ezt valóban meg tudjuk valósítani. Minden évben a, az igazság és bel- és igazságügy keretében szavazunk az önök költségvetéséről, és hát sajnálom, hogy nem tudunk a jelenleginél nagyobb kereteket biztosítani. Remélem, hogy jövőre erre lesz lehetőségünk. Mindent szeretnénk az önök rendelkezésére bocsátani, aminek a segítségével hatékonyabban tudnak fellépni a szervezet bűnözés ellen. Szeretnék rátérni arra, hogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus között milyen kapcsolat van. E, említette, hogy a kettő között kapcsolat van. Pénzügyi szempontból, finanszírozás szempontjából szeretnék erről egy kicsit többet tud hallani. Köszönöm szépen, Matthew asszony. A szocialistáktól Miszki úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az előadása, ugyanakkor szeretnék jó magam is hozzátenni valamit. A szervezetbűnös, bűnözés nem olyan ö, nagy ö, ráhatással bír, mondjuk Litvániában, ö, mint húsz évvel ezelőtt. Ugye volt a gang, gang csapataink, bűnelkövetőink, amelyek most már nem léteznek, hiszen a bűnüldözési szervek megfelelően léptek föl ellenük. A megvesztegezés szerintem manapság sokkal súlyosabb formája a, a szervezett bűnözésnek, a korrupció megfékezésére kell összpontosítanunk erőnket. Sajnos országon mély válságot él meg jelenleg, és a korrupció, valamint a szervezet bűnözés olyan erősen tudja kihasználni ezt a válsághelyzetet, hogy óriási veszélyt látok ebben az új jelenségben. Tavaly a litván parlament korrupcióellenes intézkedéseket kíván foganatosítani, és jogszabályokban is ezt megjelentetni, hiszen igen súlyos problémát jelent ez, szinte lehetetlen egy állam számára, hogy önmagában a többiek segítsége nélkül fellépjen e téren. Hatékonyságán is kell fokozni, milyen mechanizmusok állnak rendelkezésre az Europolnál, ennek a jelenségnek a javítására. Newton Down. Newton Down képviselője szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igen érdekes volt igazgató úr az előadása. Minnyáján tudjuk, hogy komoly ö, dolgokat ö, el sem tudott mondani a rövid időben, úgyhogy nézzünk elébe a további eszmecserének. Hogyan lehet tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy milyen méretű a, a szervezett bűnözés, akkor felháborodást keltünk, és valahol majd ők akkor a vezetők felé is egyszerűen azt arra csapnak. Hát ez egyszerű, nem csak a politikai döntéshozaknak kell úgymond döntést hozni, ahhoz közvélemény nyomására van szükség. Több kérdésem is van négy-öt epicentrumról, gócpontról beszélt a szervezet bűnözésben, Európában valahol egy James Bond film jut eszembe. El sem tudom képzelni, mekkora üzletről van szó, rugalmasan fellépő üzletről, a legújabb komputer technológiákat felhasználva. Itt hogy működik ez? Vannak irodáik, vagy hogy működik ez az egész kiber térség? a szervezett bűnözés nemzetközileg nem hiszem, hogy egyszerűen csak a házukból kiindulva ö, irányítják mindezt. Gyakorlatilag hogy működik a szervezett bűnözés már Európában? Serrel, onorevole Kirkop. Kirkop kolléga. Uh, Köszönöm szépen Wainwright úrnak, és több alkalommal találkoztunk már. Igen, nagy segítséget nyújtunk nekünk a Libeszak Bizottságban, különösen az Európol munkáján keresztül. Két rövid kérdésem lenne elnök úrhoz. Az első a következő. Úgy gondolom, hogy eszmét cseréltünk a hatásköréről már több alkalommal az Európolnak, és az az érzésem, hogy egy-két területen az Európolnak érdeklődnie kellene Miért? Mert az intézmények közi kapcsolat keretében erre nincs lehetőség. Elnök úr, szerint segítséget jelenthetne ez ön számára, és hogy a mi szakbizottságunk is támogassa az Európolt azzal, hogy nagyobb hatáskörrel rendelkezzen, és ha igen, milyen területekre terjedne ki ezen kiszélesített hatáskör? Második kérdésem. Igen érdekes bizottságot állítottak fel annak érdekében, hogy a legsúlyosabb helyzeteket próbálja feloldani a szervezet bűnözés területén. Szíven ötött a az, bár nem tudok erről többet szólni, hogy az én nemzeti parlamentem felfüggesztette a, a számítógépes bűnözés területén a nyomozói, európai nyomozati parancsal kapcsolatos tárgyalásokat, pedig igen sarkalatos időt élünk, hiszen az Európa jövőjéről van szó, olyan veszélyes fenyegetést jelent a szervezett bűnözés és a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén. Ezt most jegyzőkönyvben kívül szeretném elmondani. Hát felháborít az, hogy ez így történik országomban. Köszönöm. Sandergaard e. képviselő a Két perc. Köszönöm szépen, elnök hogy Magam is szeretnék az előadásért köszönetet mondani. Néhány kérdésem volna ezzel kapcsolatban. Az egyik a következő lenne. Igazgató úr, amikor emberkereskedelemről beszélünk, azt szeretném tudni, hogy ez az aspektus hogyan is néz ki Európában, amely ugye az illegális munka forrását képezi Európában. Dániában számos igen tiszteletre méltó építőipari és, és köztisztasági vállalkozás létezik, ahol ugye alvállalkozásba adnak ki munkákat, és hát ez a formája illegális munkavállalásnak ad teret, hiszen ott nincsenek munkaszerződések, és adó elkerülésre is sor kerül, és szinte a, a munkavállalókat rabszolgaként dolgoztatják. A szervezett bűnözés egy fontos területé, ez erről szeretnék tudni többet. A második kérdés. Számos nemzeti szintű ö, vizsgálódás tárgyát képezte a szervezett bűnözés. Ezek között ugye a nemzetközi dimenzió fontos, ezzel egyetértek, de itt csak európai dimenzióról beszélünk, vagy pedig a határokon, Európa határain túl ö, mutató kihatásokról is beszélhetünk. A Európa és az Interpol vonatkozásaira is szeretnék utalni, hiszen nem csak megerősített együttműködésre van szükségünk az EU-n belül, ha ez így van, hanem a határokon túlmenő együttműködésre is gondolok. Itt, direttore, Eh, noi abbiamo parlato spesso. úr, mielőtt megadnám önnek a szót, több alkalommal beszéltünk a saját célkitűzéseinkről a szakbizottságban, és utaltunk arra, hogy a mi külön bizottságunk hogyan tudna hozzájárulni az európai szinten a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez. Azt is elmondtuk Hágában, amikor találkoztunk, hogy történelmi lehetőség ez az Európai Parlament, az európai intézmények számára, és nem hetünk el e kezdeményezés mellett úgy, hogy ne ragadjuk meg a lehetőséget, az együttműködést és, az, és a, a kooperációt e, említette. Nos, ezek mind mindegyike kulcs szóként kell, hogy megmaradjon emlékezetünkben. Szeretném tudni azt is, hogy valóban létezik Európában olyan terület, amely még szűz terület lenne, és ahol nem létezne még szervezett bűnözés. A 27 tagállamra gondolok. Egyik Európai Uniós ország sem mentes akár a korrupcióról beszéljünk, akár a pénzmosásról, Keveset beszéltünk arról, hogy hogyan lehet úgymond kifehéríteni a piszkos pénzeket. De ne felejtsük el azt sem, hogy néhány évvel ezelőtt az egyik bűnrendszer a leginkább kiterjedt bűnelkövetési rendszer Európában és a világban, és egy nap alatt Belgiumban 28 millió eurót volt képes egy nap alatt ö, ö, kimosni, úgymond. Itt nem csak azért ismerjük ezt a számot, mert beazonosítottuk ezt, a, ezt az ágazatot, de mennyi pénzt mostak úgymond Európában úgy ki, hogy tudatában sem vagyunk annak. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy ezen bűnszövetségek képesek ezt a tudatlanságot is kiaknázni, az, hogy a hatóságok nincsenek tudatában számos országban annak, hogy milyen mechanizmusok léteznek, például a pénzmosása. Szerintem tehát Európában egyetlen ország sem mentes az ilyen bűncselekményektől, és valóban európai fellépésre van szükség az Európolt, meg kell erősíteni, mint ügynökséget, olyan ügynökségét kell tenni, amelyben minden tagállam hisz elhivatott iránta az együttműködés és a kooperáció nélkül erre nincs lehetőségünk. Ha itt valahol uh, megáll a játék, akkor mintha időben lenne vége. Köszönöm szépen, nagyon érdekesek voltak a megjegyzések a terrorizmusról és a szervezett bűnözésről. Szerintem egyértelmű a kép, és ez egy nagyon érdekes téma. Nagyon sokan beszélnek erről de még nem vagyok százszerzalékosan meggyőződve arról, hogy összefüggne a szervezett bűnözés és a terrorizmus. Láttunk már példákat Nyugat-Afrikában arra, hogy a drogok kereskedelméből származó pénzt alkaida csoportok finanszírozására használtak Afrikában és máshol a világon. Ami a bizonyítékokat illeti, szerintem még nem egyértelmű, de azért kell, hogy akasszon minket. Ami a lett országi képet illeti, nagyon jó munkát végeznek, pedig nagyon nehéz a gazdasági helyzet, és egyre kevesebb pénz jut a rendőrség munkájára. Szerintem Európában most már nem az utcán látjuk ezeket a gengeket, ezeket a bandákat, inkább virtuális fegyverekkel harcolnak. Például a személyazonosság ellopása ugyanúgy megfélemlítik ezzel az embereket, mint 20-30 évvel ezelőtt, amikor pisztolyt szegeztek nekik. Tehát Lettországban és más országokban inkább modernebb formákat látunk, nagyobb területekre terjednek ki ezek a tevékenységek. Ami a közvéleménytájékoztatását illeti, Newton tanúr már mondta, szerintem sokat elárul az, hogy sokkal többet tud a közvélemény a terrorizmusról, mint bármely más szervezett bűnözésről. Lehet, hogy ez egyértelmű, de ugyanakkor nagyon eltorzult ez a kép, hiszen a bűnözés a valóságban sokkal több kárt okoz az állampolgároknak, mint a terrorizmus fajtái. És mégsem értik annyira az emberek, sőt a politika csinálói sem. Szerintem nincsenek nagy kiemelt célpontok már Olaszországban is például azt látjuk, vagy már ott sem annyira. Európa más rossz részein pedig nincsenek már kápok, nincsenek a maffiának fejei, kiemelt fejei, és egyre inkább láthatatlanabb formát ölt ez a fajta bűnelkövetés. Egyetértek Kirkhope úrral, az Európor felelősségeinek kiterjesztése nem segítene, a Lisszaboni szerződés egyértelművé teszi, hogy mi az Európolnak a kompetenciája, és nem végrehajtó szerepet szántak nekünk. Arra kell koncentrálnunk, hogy az Európolnak mi a hozzáadott érték, ez pedig nem más, Alfánó asszony is mondta, az együttműködés az az alapvető fontosságú, hiszen így közös választ tudunk adni a kihívásokra. Az Europolról úgy kell élni, ahogy működik. Közös normákat kell elfogadnunk a tagállamokban a központi eszközöket kell alkalmazni, a kibérbűnözés, pénzmosás ellen, hogy az Európol testületét erre használjuk fel. Én ezt a munkát szánom az ügynökségnek, és szerintem ez kellene, hogy legyen a munkánk. Az Egyesült Királyságnak a döntése, én még mindig remélem azt, hogy az Egyesült Királyság kormánya tudatában van annak, hogy nem szabad most elveszíteniük azt a tiszteletet, amit azáltal élveztek, hogy milyen kitűnő rendőri munkát végeztek, és hogy milyen fontos EU szabályokat valósítottak. Meg nagyon jó a hírneve az Egyesült Királyságnak, remélem, hogy most nem mondanak le erről önkéntesen a jövőben. Végül az emberkereskedelmet illetően. Ez egy olyan probléma volt, amely korábban Európán kívülről érkezett, nők, gyermekek szexuális kihasználása Ázsiából, Afrikából, ez ma már egy Európán belüli problémává vált. Nagyon sok ember, akit becsempésznek szexuális szolgáltatások nyújtására, már Európán belülről csempészik őket máshová. És azt hiszem, hogy minden egyes országban látjuk, a mezőgazdaságban, az építőiparban, a szállodaiparban nagyon átszőtték ezeket a szektorokat a szervezetbűnözési szervezettek és embertelen körülmények között nagyon alacsony bérért dolgoztatják az alkalmazottakat. Ez egy hatalmas probléma, és az Európol és az Interpol együtt működik ez ügyben, de hogy mondjam el, hogy egyértelmű, hogy egyedülálló az, hogy az EU-nak milyen jogi keretei vannak, hiszen együtt tudunk választ adni a szervezet bűnözés Én Szeretném a globális szinten is lenne egy ilyen együttműködés, de ez egyelőre rajtunk keresztül nem lehetséges. Úgyhogy legalább most azt kellene megvalósítanunk, hogy az Európai belüli együttműködést javítsuk, és utána globális színen. Köszönöm. Brevissimi. Köszönöm szépen, igazgató úr. Két képviselő szólt. Először Matyi asszony szó. Nekem egy kérdésem lenne. Sokat beszélünk a ö, cigaretta, az emberkereskedelemről, a széndiokszid kibocsátási kreditről, viszont a fegyverkereskedelemről, mint olyanról nem beszélünk. Tehát vadászfegyver ládák, kalasnyikov ládák, illetve egyéb fegyverek ládákban hogyan közlekednek, hogyan szállítják őket. Hát láthatjuk például, hogy vannak, vannak ilyen fegyverek illegálisan magánemberek tulajdonában, ezt láthatjuk például Márszájban is. Viszont ami a nagy mennyiségben történő fegyverkereskedelmet illeti. Erről mit lehet tudni? Vannak háborúban használt fegyverek. Itt láthatjuk ezt a fejlődő országokban. Viszont az Európai Uniós országokban, ahol pedig nincsen háború, kérdés, hogy hogy áll a fegyverkereskedelem helyzete, vannak-e jelentős lefoglalások, és ebben a mafiának milyen szerepe van? Köszönöm. Most nagyon röviden. Már beszéltünk a terrorizmus és a maffia esetleges kapcsolatáról. Vannak-e konkrét bizonyítékok arra, hogy e két jelenség között valóban kapcsolat áll fenn az európai tagállamokban? Nagyon keveset beszéltünk továbbá arról, hogy a társadalom milyen károkat kénytelen elszenvedni ezen jelenségek következtében. A terrorizmus elleni küzdelemben nagyon jó eredményeket értünk már el. Kérdés, hogy ezeket miért nem használjuk fel hatékonyabban a szervezetbűnözés elleni küzdelemben. McIntyre asszony, egy perc. Nagyon gyorsan szeretnék csak hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Szerintem Kirkhope úr az Európai Parlamentre, nem az Egyesült Királyságra utalt, amikor azt mondta, hogy ezekben a fontos dossziékban már nem működnek együtt. Um, on the invidious nature that you... Uh, Másrészt, ön a rejtőzködő jellegét említette a szervezet bűnözésnek, hogy nincs már egy látható fej, akit megcélozhatnánk Szerintem ez inkább így becsempésződik ez a fajta bűnelkövetés, és ezért más megközelítésre van szükségünk, hogy harcoljunk ellene. Tudna példát mondani? Hogy változik a harc jellege? Prego, direttore, lei la parola. Igazgató úr, Arms trafficking, it remains a fegyverkereskedelem még mindig alapformája a szervezett bűnözésnek, és igenis ezzel erősítik meg az illegális tevékenységüket a bűnszövetségek, és ezért is veszélyesebb fegyverekkel lépnek föl. Mátyú asszony is kalasnyikovokról beszélt. Valóban egyre több a bizonyíték arra, hogy már nem pisztolyokkal, kézilő fegyverekkel lépnek föl. Így valahol akkora verseny a szövetségek, szervezetek között és hogy egyre veszélyesebb lőfegyver használatot tapasztalunk Nyugat-Európában. És ez egyre aggályosabb a közbiztonság szempontjából is. Hagyományosan ez még valahol a Balkán 20-30 évvel ezelőtti háborúból maradt ránk, és hát viseljük tovább, és látjuk, hogy kifejezetten szakértő beszállítóik vannak a fegyverkereskedelem beszállítói, ahol illegálisan a fegyvereket nem csak beszállítókon keresztül, hanem online módon az USA-ból rendelik például meg a bűnelkövetők. Azt gondolom, hogy ami az együttműködést illeti bizonyos maffia csoportok között egyre inkább jellemzővé válik ez a fajta együttműködés. Az áttörés valahol a hagyományos etnikai határok között elmosódik. Albán, török, maffia tagok a beszerzésnél és az illegális árucikkek terjesztésénél valahol most már egyre inkább kart-karba öltve lépnek föl, és nincsenek már elhatárolt mafia szövetségek, hanem egyszerűen vállalkozásként működnek. Aztán, hogy az olasz maffia mennyire így működik, vagy sem, arra nincs rálátásom. Azt mondom, hogy az együttműködés az európai, az Európol és az, e, és az olasz hatóságok között az egyik lehetőség lenne arra, hogy támogassuk a tagállamot a jövőben, még a jelenleginél is jobban, hogy a gazdasági gazdasági bűnözésre hogyan utalhatnánk most, azt hiszem, hogy időnk erre nincs igazán lehetőségünk. Kürkop úr szavait félreértettem teljesen, úgyhogy kérem, ne is vegyék figyelembe, amit első válaszomban elmondtam. Minden tagállamnak támogatást kell nyújtania az európai együttműködés fokozása tekintetében további kérdésekre is nagyon szívesen megválaszolnék, de azt gondolom, hogy talán a vita vezetését most átadom elnök asszonynak. Köszönöm szépen, igazgató úr. Köszönjük még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat. Lesz még lehetőségünk további eszmecserére. És a kedves kollégák figyelmét szeretném felhívni arra, hogy Nagy örömmel hallottuk az Európol részéről, hogy készek az együttműködésre, mi is készek vagyunk erre az együttműködésre. Nagy figyelmet szentelnek a munkánknak, ennek nagyon örülünk. A munkának ezt a részét Jean-François Giro előadásával zárnánk aki a franciaországi főhadbiztos, ugyanúgy járunk el, mint az eddigiekben. Először megadom az út Jean-François Gérónak, aztán a kollégáké a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket! Ma délelőtt magánszemélyként vagyok önök között, nem pedig egy francia hatóságnak a képviselője. Az Európai Uniónak stratégiai szempontból négy kihívásnak kell most megfelelnie. Nagy határokon átnyúló Európai Unión belüli gyökerekkel vagy kívüli gyökerekkel rendelkező szervezett bűnöző csoportokkal kell szembenézni a kriminológiai értelemben vett maffia csoportokról van szó, valódi titkos társaságokról. Négy sajátosságnak felelnek meg ezek a szervezetek. Először is ezen szervezetek nem specializálódottak, kihasználják az lehetőségeket, és pragmatikus módon minden lehetőséget megragadnak, és valódi ragadozóként viselkednek. Hagyományos, illetve innovatív gazdasági és pénzügyi bűncselekmények elkövetésére is alkalmasak. Ezen szervezetek zsarolnak, csempésznek, kábítószerrel kereskednek, illetve termékeket hamisítanak. Csupán a költség haszon az, amire hangsúlyt fektetnek. Ezen hát szervezeteknek a tagjai pedig a szervezeten belül valódi karriert futnak be. Második jellemző. Ezen szervezetek valódi konkrét területekhez, földrajzi területekhez köthetők, saját ökoszférát alakítanak ki saját maguknak, és ezen sajátosságok azok, amelyek a, ezen szervezetek erejét adják. Ezen szervezetek területi kiterjedése ugyanakkor nem állandó, folyamatosan változik, és azt láthatjuk, hogy az olasz, illetve albán ajkú maffiák egész Európában néhány évtized alatt gyorsan elterjedtek. Ugyanakkor ezen mafiózó csoportoknak a terjedése valódi összeomláshoz vezet az államok területén, amelyekről nem sokat tudunk, mivel ezek csendben a háttérben zajlanak. Harmadik sajátosság, ezen szervezetek nagyon ellenállóak, azaz képesek a társadalmi és gazdasági változásokhoz alkalmazkodni, illetve képesek ellenállni az elrettentő intézkedéseknek. A szabályok inkább, illetve az államok inkább szabályozni képesek ezen szervezeteket, mint megszüntetni azokat. Negyedik jellemző, ezen szervezetek valódi pénzügyi áram, pénzáramlatokat tartanak a kezükben, és ezen, ezek olyan mértékűek, amelyek az egész ország gazdaságát befolyásolni képesek. Itt nem a társadalom margó, margóján, szélén létező jelenségről van szó, hanem egy valódi hatalommal rendelkező jelenségről. Azt láthatjuk, hogy a mediterrán térség északi részén egy valódi maffia hálózat alakult ki. Az olasz, az albán ajkú, illetve török maffiák alkotják ezeket és ezek a szervezetek földrajzi szempontból egyre inkább terjeszkednek. A száheli térség az, amely a valódi bástyájukat, kiinduló pontjukat jelenti. A második kihívás, aminek az EU-nak meg kell felelnie. A pénzügyi kihívások azok, amelyek valódi makroökonomiai szintűek a vakon liberalizált pénzügyi piacok könnyű prédái ezen szervezeteknek. Itt igazándiból évi 5-6 milliárd eurós veszteséget okoz Európának ez a típusú bűnözés. Külön, láthattuk erre jó példát a széndiokszid piacon, széndiokszid kibocsátási piacon elkövetett csalásokkal. Az államok továbbá kudarcot vallottak a pénzmosás elleni harcban. A pénzügyi piacok bizonyos szereplői néha valódi predátorként működnek. Óriási csalásokat valósítanak meg, és megjelentek a fehér galléros bűnözők is. A leg a 30 legutóbbi év egyik legsúlyosabb pénzügyi válságát is az ő számlájukra írhatjuk. írhatjuk. A harmadik ívás az Európai Uniónak egy szervez, nagyrészt szervezetlen térséggel kell szembenéznie. Ezen terület, a kibertérség könnyű prédáját jelenti a, ezen szervezeteknek nem határokon átnyúló, könnyen átjárható térségről van szó. A, egy példa, itt a sport nagyon gyakran a sportfogadások ból származó pénzekből finanszírozza magát, de ezen ágazatot a bűnöző szervezetek a hatalmukba kerítették, ezt könnyen tudják befolyásolni. Negyedik kihívás. A pénzügyi válság következményeit kell leküzdenünk, amelyek, amely válság az amerikai ingatlan buborék kipukkadása után következett be. Küzdeni kell a e, fehér galléros e, bűnözők ellen e, kevesebb rendőre, illetve vámosra van szükség, mint inkább olyan szakértőkre, akik ezen típusú bűnözés ellen tudnak hatékonyan fellépni. A banki kölcsönök megszorításai, azoknak a megritkulása szintén óriási lehetőséget jelent ezen bűnözők számára, hiszen illegálisan egyfajta párhuzamos rendszerben kínálnak hiteleket és képesek az ebből származó jövedelmüket azonnal tisztára mosni. Ezen bűnügyi jelenségeknek a következményei gyakran els, előszörre láthatatlanok, viszont mélyrehatóak és sokáig fennállnak. Hangsúlyozni kell, hogy itt a terrorizmustól eltérő jelenségről van szó, hiszen a terrorizmus egyből látható és halálos következményekkel jár, míg a szervezett bűnözést a fehér galléros bűn elkövetők viszik véghez. Éppen ezért nem vesszük kellőképpen komolyan, és ezen bűnözők büntetlenül tevékenykedhetnek. A szervezett bűnözés a rendszer szintű korrupcióval megmérgezi az egész társadalmat, és a gazdasági, illetve pénzügyi piacot teljesen tönkreteszi. Ezen piacok olyan szervezett bűnözői kezekbe kerülnek, amelyek csupán a saját hasznukat keresik, és teljesen eldeformálják ezeket a piacokat. A szervezett bűnözés halálos, ugyanakkor pusztító és szegénységbe is dönti áldozatait. Valódi, veszélyes e, jelenségről van szó. A szervezett bűnözés világszintű változáson megy most keresztül, kapcsolódik más jelenségekhez is, és átalakul más formákba. Egyrészt a terrorizmussal fonódik össze, másrészt pedig a fehér galléros bűnözők kezébe kerül. Így tehát azt láthatjuk, hogy most olyan új formákat ölt ez az új típusú bűnözés, amely elősegíti annak fejlődését. Gyors és hatékony fellépésre van szükség. Könnyen fejlődnek ezek a bűnözési formák a következő okok miatt. A világ felaprózódott és védtelen a szervezett bűnözőkkel szemben. Itt van még a globalizáció is, amely a szervezett bűnözőknek malmára hajtja a vizet. A pénzügyi piacok, illetve mindenből ehm, árut e, készítés az, ami e, szintén az ő e, előnyükre szolgál. A piacok dogmatikus liberalizációja szintén az előnyükre szolgál. És ahogyan már korábban is említettem, a pénzügyi válságnak a hatásai is elősegítik a helyzetüket. Végezetül a hidegháború utáni kaotikus helyzet egy olyan helyzetet alakított ki, amelyben stratégiai kihívássá vált a szervezett bűnözőkkel szembeni fellépés geopolitikai és makroökonomiai kihívásokkal kell szembenézni. Két feltételnek kell az Európai Uniónak megfelelnie. Először is folyamatosan el kell mélyítenie azt a munkát, amelyel megpróbálja felderíteni ezeket a szervezeteket, megismerni azokat. Nem szabad relativizálni ezeket a szervezeteket, komolyan kell venni a közvéleménynek, valamint a politikai döntéshozóknak is. Ezen kívül a hírszerzésnek is óriási szerepet kell adni. Egy egyszerűen reaktív szervezet helyett egy olyan operatív, proaktív szervezetre van szükség, amely hatékonyan fel tud lépni ezen szervezetek ellen. Decisione con cui ha esposto la, la sua presentazione. Adesso... Mm, Elnök asszony, köszönöm, hogy ilyen pontos előadást tartott, és azonnal a kérdéseket a frakciók részéről hallgatnánk meg. Mátyő asszony a szó először. Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdésre még nem kaptam választ. Úgy véli előadunk, hogy itt a, a hatalom szól maga a jelenség, és nem is pénzügyi jelenségről beszélünk a szervezett bűnözésnél, és ha ez így van, akkor ön, mint szakavatott ismerője a területnek, ez magyarázna azt, hogy eddig soha nem sikerült megfelelően, hatékonyan fellépnünk a szervezett bűnözés ellen, hiszen a jelenlegi ö, ö, hatalmon lévők, bármelyik tagországról is legyen szó, a hatékony ö, harcot nem tudták megszervezni európai szintű, európai jogalkotással, mint fegyvertárra rendelkező ö, fellépés hatékonyabbnak tűnik-e ön számára, mint a nemzeti szintű cselekvés. Elnök asszony, szocialisták, demokraták részéről. Krosetta, képviselő úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónknak. És nagyon örültem. Az elemzésének rövid volt, velős volt, de igen részletekbe menő. Azt gondolom, hogy minden pont, amelyre utalt, órákon keresztül körbejárható téma lenne, igen hatékonyan adta elő a keret ismertetését az előadónk. Megfelelően, frappánsan rajzolta meg a szervezet bűnözés portréját, és azt gondolom, hogy a Cosa Nostra-ra is emlékeztetett, valóban a keret azonos, a területi ellenőrzés, aztán a maffiák sokszorozódása az adott területen szinte katonai szigorral. Aztán ugye a pénzügyi burzsóázia, Szerintem nem a legjelentősebb aspektusáról van szó a bűnözésnek, amikor a fehér galléros úgymond nevesített elkövetőkről beszélünk. Egyfajta leveles borítékként szerepelnek ők, amelyekkel hivatalossá teszik az illegális maffia tevékenységet. Tehát nevet adunk neki, hivatalossá tesszük, de mégiscsak teljesen jogellenes a, csele, a fellépés, amikor a fehér galléros bűnözésről beszélünk. a politikai szférában és összefonódásokról tudunk, és ezt az elmúlt időszakban már tapasztaltuk. Egy új jelenség is megjelent, állandóvá vált Európában, de nem csak Európában. A politikai szféra korum, korumpálásáról beszélek most. Újan mutogatunk rá, de úgy érzem még mindig, manapság is, hogy hogy a bűn, büntető jogról beszélünk, mely szerint csak és kizárólag nemzeti hatáskörbe tartozik ez, hát én azt hiszem, hogy ennek most már véget kéne vetni, és fel kellene gyorsítanunk, közös intézkedéseket kellene foganatosítanunk a büntetőjog területén is, pontosan azért, hogy ezt a nehézséget végre feloldjuk. Valami hihetetlen. Én egy olyan régióból jövök, ahol a maffia kemény ö, kézzel ö, létezik és, és hálózza be a régiót, és igen, a leghátrányosabb helyzetű a társadalom margójára sodródott embereket használja föl arra, hogy a középosztályt, a politikai szférát és a fehér galléros bűnelkövetőket is megkörnyékezze. Igen, egy olyan európai irányelvre lenne szükségünk, amelynek hála valóban sürgősen fel lehetne lépni. Mindez ellen milyen jogszabályokat javasolna ön személy szerint annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk felvenni a versenyt, a harcot a szervezett bűnözés ellen? olyan mafiózus szövetkezetek ellen, amelyek láthatatlanná váltak, amelyeknek az ilyen típusú gyakorlatok valóban már a zsebében vannak. Newton Down. Köszönöm szépen, itt vagyok. A kulcs szó számomra a világ elbalkanizálódása volt. Hogyha önnek hatásköre lenne, akkor ön hogyan látná a világ hogyan tudnak küzdeni, és különösen Európa, a nemzeti hatalom elbalkanizálódása ellen ön személy szerint hogyan venné föl a kesztyűt ebben a küzdelemben? Ehm, per la GUE adesso due minuti all'onorevole Sondergaard. A GUE részéről, Sondergaard úr. Köszönöm szépen. Lenne néhány kérdésem. ha jól értem, akkor létezik a, ter- a terminológiájukban egy fail state kifejezés, amely veszélyeztetett országokat jelenti, ahol a bűnszövetkezetek megvethetik a lábukat. A terrorizmusban is operálunk ezzel a kifejezéssel. Tudná erről még valamit mondani? Ezen kívül. A deregulált pénzügyi piacokról tud-e valamit mondani? Ők mennyire járultak hozzá ahhoz, hogy a pénzszövetkezetek elterjedhetek. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Akkor Jakolino úr, tessék egy persze. Köszönöm szépen. Én is nagy érdeklődéssel hallgattam ezt az előadást. Pontosan megfogalmazta azt, hogy a szervezett bűnözés gyakran nagyon helyi jellegű, és nagyon összefonódik a politika az alvilági elemekkel. Ez egyértelmű. A mi feladatunk az, hogy egy jelentést készítsünk, amelynek a célja, hogy jogalkotói javaslatokat tegyünk. Így aztán szükségünk van a tanácsára. Nagyon sok érdekes dolgot mondott, de ön mit gondol, melyik tagállami megközelítés a jó, vagy Európai Unió szintű? Ezt tudnunk kell. Tudnunk kell, hogy cselek, tudjuk, hogy cselekedni kell, de nekünk azt fontos tudni, hogy milyen jogalkotásban vegyünk részt. Tudjuk, hogy a szervezetbűnözés behatol a társadalmunkba, Tudjuk, hogy a kis GDP-jű területeken, ahol nagyobb a szegénység, ott elterjedtebb, és azt is tudjuk, hogy az Európai Uniós alapokkal nagy a visszaélés. Úgyhogy ezeket a területeket kell megvizsgálnunk, és megpróbálunk jelentést összeállítani a többi intézmény részére, illetve ahhoz, hogy elősegítsék az igazságügyi és rendőri együttműködést Európában. Elné, elnök félbeszakítja, köszönöm szépen, Jakolin úr. Köszönöm, elnök asszony, én is csak röviden annyit tennék hozzá, hogy nagyon sok információt kaptunk, nagyon sok statisztikai adatot hallottunk, de nem egyértelmű, hogy mit kellene tennünk a korrupció és a bűnözés elleni harcban. Ne felejtsük el, hogy mi a bűnelkövetők fő célja, a profitszerzés. Ha nehezen jut hozzá a pénzhez, nehezen tudja felhasználni egy bűnöző, akkor csökkenthetnénk a szervezet bűnözésnek a mértékét. Szerintem ez a megoldás. Elnök, köszönöm szépen. Schmidt úr, egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a bevezetőjét. A deregulált pénzügyi piac nem a probléma lényege. Ez csak a része a problémának. De ha nem próbáljuk meg betömni a jogszabályok hiányosságait, pedig ha megtennénk, akkor szervezett bűnözés nem létezne. Én nem hiszem, hogy ez igaz így. Mindig van arra módszer, hogy az ember bűnöket kövessen el, nem a deregulált pénzügyi piactól függ ez. A, az ingatlan piac felrobbanása Freddie Mark és Fannie Mae tevékenységének volt köszönhető az USA-ban, és mindegy, ez csak egy mellékmegjegyzésem volt. Az én kérdésem a következő. Szükségünk van valóban egy szövetségi rendőrségre, mint ahogy az USA-ban létezik ez? Ez segíteni a munkánkat? Köszönöm. Grazie, direttore ehm, commissario. Prima di darle la... Köszönöm. Megadom ennek a válaszadás lehetőségét. És köszönöm, hogy ilyen összeszedett volt, és ilyen sok minden adatot és világosan adott át nekünk. Tényleg a fő területekre koncentrálva. Tehát van-e valami, amit mi tehetünk az intézmények részéről? De nekem is lenne egy kérdésem Schmidt úr azt kérdezte, hogy szövetségi rendőrségre van-e szükségünk. Ön mit gondol erről? És mit gondol arról, hogy az Európai Uniónak legyen-e egy jogszabálya, egy egységes jogszabálya a szervezett bűnözés ellen, tehát egy 416-os per A olasz BTK-hoz hasonló jogszabály, amit átvennénk európai szintre. Szükség van rá? Hasznos lenne? Véget vetne annak, hogy a szervezett bűnözés ennyire elterjedjen? Köszönöm. Je vais essayer de répondre brièvement à toutes ces questions. Megpróbálok röviden válaszolni ezekre a kérdésekre. Még egyszer mondom, magánszemélyként vagyok itt, tehát nem a hivatalos francia álláspontot ismertetem. Vegyük először az első kérdést. Valóban a szervezett bűnözési jelenségek a hatalomra koncentrálnak, társadalmi és pénzügyi hatalomról van itt szó. Hogyha megnézzük a Kamorát, akkor azt láthatjuk, hogy egy olyan szervezetről van szó, amely legálisan birtokol bizonyos gazdasági egységeket, a jövedelme van a, ezen e, vállalatoknak a tevékenységéből, ezt utána befekteti, stb. stb. Tehát ezen e, szervezetek e, politikai, gazdasági pénzügyi dimenzióval is rendelkeznek, és egy területhez kapcsolódnak, mint már mondtam, nem a társadalom szélére szorult szervezetekről van szó, hanem valóban a társadalom közep, középpontjában álló szervezetekről. Többször felmerült a nemzeti, illetve európai szintű jogszabályok kérdése. Én úgy gondolom, hogy közös jogi szabályokra lenne szükségünk. Ez megkönnyítené az együttműködést, ahogyan azt az Europol igazgatója is mondta. Ezzel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. A tagállamok nem rázhatják le a vállukról a felelősséget. Egy államok feletti, európai szintű szervezetre ráruházni a felelősséget, annak a felelősségét, amit a tagállamok nem tudnak elvégezni, nem elképzelhető. Csupán kiegészítő, kiegészítésként képzelhetünk el egy ilyen szervezetet, amely segít a tagállamoknak, de semmiképpen sem végzi el helyettük a munkát. Tehát a francia vagy a szlovén állam helyett azt, amit nekik kellene. Hát az első felelősség mégiscsak állami szinten van. És bár a közös jogszabályokra van szükségünk, és a jogszabályink előmozdítására, azt mondanám, hogy semmiképpen sem szabad papír katedrálisokat építenünk. Nagyon sok ország van az országban, nagyon sok ország van a világban, ahol nagyszerű jogszabályok vannak, amelyeket azonban eszközök hiány nem alkalmaznak. Azt hiszem, Mexikónak vannak a legjobb törvényei a pénzmosás ellen. De minden ismerjük a helyzetet. Ami a világ elbalkanizálódását illeti a világ szétaprózódottságát, 1945-ben 45 állam volt, most 200. A következő években még 10-15 további állam születésére várhatunk. De a gyarmati hatalmak megszűntek, a kommunizmus megszűnt, az egyes területeken a kulturális identitás megerősödött, ezek állnak a háttérben. Most nem a, magát a jelenséget kívánjuk megítélni. Viszont nem szabad, hogy a következményeket illetően elvakultak legyünk. Itt igazságügyi, politikai, jogi következménye is vannak ezen folyamatoknak. A kisebb országoknak kevés személy, kevés hivatalnok áll a rendelkezésére, kevés eszközzel rendelkezik. Az országon belüli, illetve kívüli gyökerekkel rendelkező szervezetek gyakran sajnos állami gyökerekkel rendelkeznek, hiszen az erő viszonyok megfordultak. ami az amerikai subprime válság, illetve a pénzügyi piac liberalizációját, illetve erre nem nagyon akarok visszatérni. Itt csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy rendszer szintű csalás következtében alakult ki az amerikai piacon az ingatlan buborék. De ez csak egy zárójeles megjegyzés. Ami az európai szabályok elfogadását illeti, mint már mondtam, ez nagyon fontos, de mégiscsak a legfontosabb az lenne, hogy, az lenne, hogy levegyük a szemellenzőnket. Az európai terület déli országaiban komoly stratégiai kihívást jelentenek a maffia, illetve a szervezett bűnöző csoportok, de természetesen valódi pedagógiára lenne szükség, és arra, hogy megismerjük magát a jelenséget. Sok országban egészen egyszerűen nem akarunk szembenézni a tényekkel, vagy egészen egyszerűen nem tudjuk, hogy mi történik. A szervezett bűnözői csoportok egyre kifinomultabbak, egyre bonyolultabbak, hiszen egyre mélyebbre terjesztik a gyökereiket a társadalomban, és mint már mondtam, első rátásra lehet, láthatatlanul tevékenykednek. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönöm Gero úrnak, hogy ilyen lelkesen szólt hozzánk, és köszönjük, hogy drága idejéből ránk áldozott. Nehéz olyan nem olasz ö, szakértőket meghívnunk, akik szívesen megosztják ismereteiket velünk itt a különbizottságban. Köszönöm a bizottságunk tagságának nevében is, hogy ellátogatott hozzánk, és azt kérném, ha lehet, hogy egy másolatát az előadásának kérjük, küldje meg nekünk annak érdekében, a már megtette, nagyszerű, köszönöm akkor, és köröztetni fogjuk az anyagot az előadás anyagát. Géró úrral az első tematikánkat, az első csoporttémánkat le is zártuk, és most Carlos Zainin alelnök úr előadását az Eurojust részéről fogjuk meghallgatni, és egy második um, tematikát is megnyitunk ezzel a mai műhely munkánkban az alelnök úr előadását fogjuk meghallgatni, és aztán délután is folytatjuk az eszmecserét. Köszönöm Carlos Zeyen úrnak, és az ő előadásának hála lehetőségünk lesz arra, hogy újra eszmét cseréljünk arról, hogy a szinergiákat, az egyes intézmények és ügynökségek közötti szinergiákat javítani tudjuk a szervezetbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni küzdelemben, európai nemzetközi síkon. Beszéltünk az együttműködésről, a kooperációról, és elnök úr, felkérném önt, hogy tartsa meg előadását, hogy ön, ön szerint milyen lehetőségei vannak azon szinergiáknak, amelyeket optimálisan megvalósíthatjuk itt az Európai Unión belül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők! Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak az Eurojust nevében az önök munka értekezletére, és azt is köszönöm, vagyis hogy inkább elnézést kérek, hogy Michel Konings elnök nem volt ma képes Brüsszelbe utazni, ő viszont azért nincs ma körünkben, hogy a Nemzeti Eurojust tagok testületének ülését elnökölje, ezért kért meg engem, hogy ma helyettesítsem őt, de csütörtökön majd a Libeszak bizottságban a 2011-es Eurojust jelentést elő, elé fogja terjeszteni a parlament elé. Az Eurojust ugye nem működik, hallatszott a jelentésben, másrészt pedig az Eurojust nem működik elég jól volt a megállapításunk, hát komoly kihívás jelentette két megállapítás számomra, és szeretném önöket meggyőzni arról, hogy ne, nincs így. Az én előadásom nem is feltétlenül erről szól, hanem az a célja, hogy olyan témákról számoljak be önöknek, ahol az együttműködés, valamint az Eurojust munkája javítható. És ha az idő lehetővé teszi számomra, akkor néhány esetet is szeretnék bemutatni önöknek, ahol elmagyarázhatom, hogyha a jelenlegi jogi keretek között lépünk föl, akkor az Eurojust hogyan valósíthatja meg azt, ami a küldetése. Itt még nem tartunk, itt nem Coca-Cola típusú márkátról tudok előadást tartani, ezért magának, az Eurojustnak a küldetéséről, feladatairól, eszköztáráról szeretnék szólni aztán pedig előadásom második részében az Eurojust 2009-es határozatáról szólnék, és arról, hogy milyen új eszközökkel ruházott föl minket ez a hat, hat, határozat. Aztán a szervezetbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni küzdelem az Eurojust szempontjából néhány statisztikai adattal szeretném és illusztrálni mindazt, amit elmondok. Ami a jogi keretet illeti, emlékeztetni szeretném önöket, hogy 2002-ben jött létre az Eurojust, és Hágába 2002 végén költöztünk, és az új Eurojust határozat 2008. decemberében született meg, és 2000 9. júniusában lépett hatályba, további hatáskörrel ruházza föl a szervezetet napi munkájában. Miért utalok ezen új határozatra? Eurojust határozatra mindenek előtt azért, mert nem minden tagállam vett tehát júniusig lehetett ezt 2011 júniusáig átültetni a tagállamokban. Napi munkájukban a tagállamoknak alapvető fontosságú és kötelező, hogy sikere vihessük a munkánkat. Potenciálisan szükségünk van arra, hogy appelláljunk minden tagállamra. A jogi keret nem valami olyasmi azonban, amely úgymond adott, hanem ez állandóan változó. És arra emlékeztetnék, hogy két cikk a Lisszaboni szerződésben utal az Eurojust munkájára, mégpedig a Lisszaboni szerződés 85-ös cikkéről van szó, ahol magáról a struktúráról, a hatáskörökről, valamint a parlamenti értékeléséről van szó az Eurojustnak. Amikor azt mondom, hogy parlamenti értékelés, akkor az alatt azt értem, hogy egyrészt az Európai Parlament, másrészt pedig a nemzeti parlamentek is értékelik a munkánkat. Ami pedig a Lisszaboni Szerződés 85-ös cikkét illeti, valóban az Eurojust szerkezetét javítani lehet még annak érdekében, hogy további hatékonysággal rendelkezünk, ugyanakkor véleményem szerint, valamint az Eurojust véleménye szerint a második aspektus is a 85-ös cikkben érdekes, mely szerint a, hat, a hatáskörnek hála egy fontos aspektusra utalunk. Itt a 85-ös cikkben arról van szó, hogy kezdeményezhet vizsgálatot és javaslat, javaslatot tehet arra, hogy nyomozói és bűnvádi eljárást is megindítsanak egyes tagállamokban. A 85-ös cikk ugye a Lisszaboni szerződésben ezt kimondja. A jelenlegi célja a, ez tehát a, a az Eurojustnak, a BIUT 2000. december 14-én azt mondja ki, hogy hatékonyabban lépjen föl az Eurojust ezen súlyos, határokon átnyúló bűncselekmények ellen, különösen amikor szervezett módon tör, bűnöznek, és legalább két vagy több tagállam is érintett ezen bűnelkövetésekben. Valóban céljaink között ott van, hogy ösztönözzük és javítsuk a koordinációt a nyomozói és bűnvádi hatóságok között, javítsuk az kooperációt és tegyük a kölcsönös jogsegély lehetőségét lehetővé a, a kiadatáson keresztül és, és az EEP-n keresztül, valamint hogy támogassuk a, a, az illetékes hatóságokat a küzdelemben. A Eurojust határozat hatodik cikke kimondja, hogy itt egy vagy több nemzeti tagállamról van szó, valamint testületként is felléphetünk hetes cikk alapján, mely szerint az illetékes hatóságok specifikus lépésben felléphetnek akár, akár nyomozói, akár bűnvádi eljárásban, és bevethetik közös nyomozói csoportjaikat, együttműködnek egymással információcsere tekintetében is. Most egy alapvető fontosságú pontra utalok a munkánkban jelenleg, az Eurojust hatásköre nem terjed ki csak arra, hogy kérje mindezt. Nem rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy kötelezővé tegye az igazságszolgáltatási hatóság számára, hogy mondjuk nyomozást, a nyomozást indítson, vagy éppen bűnvádi eljárást indítson. A 85-ös cikke a Lisszaboni szerződésnek ezt még nem teszi lehetővé. Nem szeretném annyira kihangsúlyozni a többi munkánkat, többi feladatunkat. Az Eurojust egyébként az operatív munkáját különböző szintű, így hármas szintű koordinációs találkozókon valósítja meg a koordinációs találkozók például olyan kérdésekkel foglalkoznak, amikor párhuzamosan, szimultán módon több tagállamban is szervezett bűnözésre kerül sor, például kutatás, felkutatás vagy, vagy úgymond letartóztatásra kerülhet sor, akkor itt koordinációs feladatokat látunk, hát ezen túlmenően a műszaki és stratégiai találkozókat is megszervezünk, amikor specifikus jelenségek merülnek föl a bűnelkövetésben. Például visszatérünk a szervezett bűncselekmények különböző módjainak kezelésére. Három külön aspektusra szeretnék utalni, amelyek specifikusabban az új Eurojust határozatnak hála jelentek meg. Ez a határozat, kihangsúlyozom, még számos tagállamban nem került átültetése, legalább többé-kevésbé egyharmadában a tagállamoknak. Az új 2009-es határozat ö, kezeli a közös nyomozó csapatokban való részvétünket, bevezette az úgynevezett on-call koordinációt, amely megkeresésre, felkérésre történő koordináció, valamint az információ csere különböző változatait is javítani hivatott. Egy szót engedjenek meg, egy gondolatot arról, hogy amikor a közös nyomozó csapatokról beszélünk, ez egy olyan téma, amely esetleg problémás lehet az Eurojust számára a jövőben, és talán más európai intézmények számára is. Miről is van szó? be kell vonnunk ebben a kontextusban a saját csapatainkat. Ugye tudják önök és hogy a kezdetek kezdetén a közös nyomozó csapatokat úgy fogtuk föl, mint egyfajta óriás, de nem volt igazán a közös nyomozó csoportból sok, tehát mint hogyha az óriások hamvában hol gyermekeiről lenne szó, és aztán a nyomozó csapatokkal kapcsolatban új kezdeményezése került sor az Európai Bizottságban, mely szerint a pénzügyi lehetőséget megteremti a közös nyomozó csapatok számára 95%-a az alapoknak az EU köz, Európai Bizottságból származik, és 5%-os hozzájárulást pedig az IGI részéről kapunk, és a, ennek hála valóban létrejöttek jelentős módon közös nyomozó csapatok. Utalnék arra is, hogy az, a Eurojust 2010-től kezdve egészen 2012-ig, júniusáig 65 közös nyomozó csapat fellépést támogatott. Az úgynevezett on-call együttműködés megkeresésen működő koordináció is megvalósult, mely szerint a gyakorlati szakértők bevonására lehetőség van 24 órájában a hét minden napjának, és csak egy példával hadd éljek rövid példával, hogy mennyire előnyös ezen on-call koordináció. Emlékszem, decemberben, tavaly decemberében, este tízkor kaptam egy telefonhívást francia kollégámtól, aki azt mondta nekem, hogy a francia hatóságok éppen interjút készítenek egy, mármint hogy kihallgatnak egy ö, ö, nemzetközi szervezet bűnözésben résztvevő illető vádlottal, gyanúsítottal, aki három milliós eurót helyezett volna el egy luxemburgi bankszámlán, és hát másoknak is voltak vagy sem. Volt-e hozzáférése ezen bank számlához? Egy éjszakám állt csak rendelkezésre, este tízkor kaptam a telefonhívást, e, éjszaka a luxemburgi e, pénzügyi operatív hírszerző csapatokkal egyeztettem, másnap reggel 9 órakor, még mielőtt e, a bank megnyitott volna, már befagyasztották a bankszámlát, és le is foglalták a 3 millió eurót még aznap. Meggyőződéssel vallom, hogy az onkol koordináció eredménye ennél, e, mármint ez az eredmény nem lett volna elérhető az onkol koordináció nélkül. Az információ cserének nagyszerű lehetősége ez arra, hogy a nemzeti szintű fellépést fokozhassuk. Be, be kell vezetni a Eurojust új 2009-es határozatát minden tagállamban egy, eh, utalni szeretnék a Europollal való együttműködésünkre is a prezentációmban mindenképpen eh, láthatják eh, a dián is a különböző aspektusokat. Szeretném kihangsúrozni, hogy a Eurojustot bevontuk ugye a, az Europol fókuszpontjainak munkájába is. Jelenleg 17 ilyen fókuszpont létezik az Europol különösen analitikai, elemzési célból hozta ré, hozták létre, minket pedig az együttműködés hozott létre, hívott életre, ezért azt gondolom, hogy kart-karba öltve tudunk dolgozni, a fókuszpontok munkájában, így a terrorista öm, ö, ö, és az EWF, valamint a Hydra és a Delfin projektek esetében is komoly együttműködés valósult meg. Az OLAF most felgyorsította tevékenységét, és 2011-ben az OLAF 8 fő esetről referált a Eurojustnak, és 8 koordinációs találkozóra is sor került. Ennyit szerettem volna magáról, az esetek feldolgozásáról szólni. Ezen 400 esetet tudnék most már említeni június 2012. júniusáig. Azt gondolom, hogy 1500 esetről beszélhetünk majd a nyár derekán már felgyorsítottuk a prioritást képező bűncselekmények esetében a kezelésünket, például a kábítószerkereskedelem az Eurojust számára kulcsfontosságú, és ennek részeként kapcsolódóan kétharmada ezen bűnelkövetéseknek kifejezetten szervezett bűncselekmények szintjén, az emberkereskedelem, pénzmosás, bűncselekményekre vonatkozik. Az utolsó oszlopban más esetekre is történik utalás, de minden alkalommal a szervezett bűnözés keretei között. További számadatok, 26 esetet kezeltünk tavaly korrupciós esetet, 19 koordinációs találkozóval, és a egy közös nyomozócsapatot is, két nyomozócsapatot is felállítottunk. 122 regisztrált eset a pénzmosásban, és 27 koordinációs találkozóra került sor e kontextusban, két közös nyomozócsoportot hoztunk létre, plusz két nyomozócsoportot a kábítószerkereskedelem területén, ami pedig a szervezett bűnözés eseteit illeti 197 esetet regisztráltunk 2011-ben. Ezek közül 50, ezeknek kezelésre 56 koordinációs találkozóra került sor, és 6 közös nyomozó csoportot állítottunk föl. Engedjék meg, hogy egy adott esetet, mint példát felemlegessek jelenleg folyamatban lévő esetről van szó, és ezzel illusztrálnám azt is, hogy vannak korlátai is jelenleg a munkánknak. Itt az úgynevezett Dracula ügylet, ügyletről van szó, vagy műveletről, egy olyan szervezett bűnözési formáról van szó, amely kifejezetten újan épült nemzetközi multis cégek központjainak rablására specializálódott, és egyszerűen betörnek az ilyen új irodaépületekbe, és az elkövetési módakban azt is látjuk, hogy olyan épületeket választanak ki, amelyek igen közel vannak olyan gyorsforgalmi utakhoz, ahol aztán szépen megpakolják a, az, a platókat, és egyszerűen Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban így lépnek föl, de aztán összefonódásokat látunk Dániában, Hollandiában és az Egyesült Királyságban is. Az elrabolt javakot aztán elszállítják Németországba, ott tárolják, majd pedig onnan tovább küldik Romániába, ahol aztán értékesítik, és a pénzt is ott mossák Drakula földjén. És Franciaországban, Luxemburgban valamint Belgiumban és Hollandiában mm, történt, került sor a nyomozásra, és aztán az Eurojust szintjén a koordináció megtörtént, és a, mm, az, a az érintett személyeket sikerült ö, ö, sikerült ö, rendőri őrizetbe venni az adott országokban, és azon országokban, ahol ugye a rablásokra sor került, egy DNS adatbázisra tettünk javaslatot, melybe ugye bevittünk minden olyan információt, amelyet, mint új lenyomatot le tudtak venni a nyomozó hatóságok az elrabolt javakról, és hát ott a már öm, letartóztatásban lévő gyanúsítottak ö, új lenyomataival is össze lehetett hasonlítani az adott ö, bevitt adatokat egy adott Európai Uniós országban meg is történt mindez, és egy másik országban is ki akartak hallgatni e, gyanúsítottakat. Így aztán a joghatóságok összeütközését is, e, vel is számolni kellett e, a szervezet bűnözés e, kezelésében, és ezen koordinációs találkozón egy e, közös nyomozó csoport felállítására is javaslat történt egy felépő bíró részéről. Sajnos az okokat nem ismerem, de elutasításba ütközött ez a javaslat. Az intézkedések egész skáláját elutasították, és most visszatérek a jelenlegi Eurojust jogi keretre, Ebben a kontextusban az Eurojust nem tudott fellépni hathatósan, és nem tudtunk a probléma megoldásához valóban hathatósan hozzájárulni. Én nagyon sajnálom, azt megerősítem, hogy minden kérdésre nagyon szívesen válaszolok, még ha időnk véges is. Köszönöm. Ringrazio, vice direttore, in realtà mm, siamo noi che abbiamo accumulato... Köszönjük szépen, alelnök úr. Hát igen, az, hogy késünk, az a mi hibánk, úgyhogy elnézést, hogy nyomást gyakorlok önre. A tolmácsoktól kaptunk néhány plusz percet, de 12.40-ig be kell fejeznünk. Köszönöm. Direktor. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük az alelnök úrnak is eh, ezt a nagyon érdekes prezentációt. Azt hiszem, hogy nagyon jó lenne hogyha elküldené nekünk a prezentációját írásban is, akkor később is majd el tudnánk olvasni. Nagyon hasznos lenne ez. Ami a közös nyomozási csapatokat illeti, és említette, hogy néhány tagállam visszautasította azt, hogy kérésre bizonyos esetekben az együttműködésben vegyenek részt. Most nem azt szeretném kérdez, megkérdezni, hogy melyik tagállamokról van szó, hanem azt szeretném tudni, hogy milyen körülmények között utasítják vissza a tagállamok az együttműködést, és mire hivatkoznak. Ezek jogos érvek, Esetleg lehetne ezen változtatni valamit? Köszönöm. Krosetta úra a szocialistáktól és demokratáktól. Nagyon egyszerű kérdésem lenne. Gyakran felmerül ez a kérdés, amikor az Eurojustról beszélünk, meg pedig az, hogy nincsen igazándiból kezdeményezés. Nem akarjuk a hatalmat vagy a hatékonyságot korlátozni, esetleg a befolyást. Az Eurojust csak is a tagállamok felkérésére léphet fel. Talán jó lenne, hogyha egy sebességgel feljebb kapcsolnánk. És így az Eurojust is hatékonyabban tudna európai szinten új hatáskörrel fellépni a bűnözés elleni küzdelemben. Newton Down úr, a liberálisoktól. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Ne az Eurojust fejével gondolkozzon, hanem úgy, mint egy állampolgár. Ma reggel meghallgattuk az Olaftól, hogy szükség van egy európai főügyész. Egyetért nem mint Eurojustos, hanem mint állampolgár. Grazie. Per la GUE adesso la parola all'onorevole Sondergaard. Köszönöm. Sondergaard úr. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt az előadást. Ön felvetette azt a kérdést, hogy az Európol, amely információt gyűjt, és az Eurojust, amely inkább operatív jellegű, közötti különbségeket. De minden meghallgatáson, minden tanulmányban, minden párbeszédből az derül ki, hogy nehézkes az együttműködés az Eurojust és az Europol között. Én nem tudom, hogy ez igaz-e, de talán ez egy strukturális probléma, és ezért nehézkes az együttműködés, talán úgy épül föl a két szervezet, vagy úgy fedi át egymást a mandátumok, hogy konfliktusba kerülnek. Nem tudom, hogy így van-e, de választ szeretnék. Köszönöm szépen. Most pedig Jakolino úrnak adnám meg a szót, a raportőnek. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Hallottuk az Eurojust ismertetőjét. Látjuk, hogy az Eurojust működésének mi a határa. Tudna mondani valamit a koordinációs tevékenységeikről, arról, hogy a bíróságok munkáját hogyan fogják össze, hogyan segítik ők a vizsgálatot elő. És hogyan használják föl az emberi erőforrásokat hogyan kapnak szakértő és szakértő, ö, segítséget. Elnök, köszönöm szépen. Borszelino asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Eurojust egyértelműen elmondta, hogy mi az Eurojust tevékenysége, és mi volt a múltban. De én azt szeretném hallani, hogy mi hiányzik milyen eszközökkel nem rendelkeznek. Mondta, hogy a GTEC, a közös vizsgálóegységek, azok egy eszköz, de azért az együttműködés hiánya látszik bizonyos tagállamok részéről, valamint az erőforrások hiánya. Hatalmas pénzösszegek vesznek el, miközben a szervezet bűnözés kárait elszenvedjük. Tehát nem teljesítünk túl jól, úgyhogy ön mit szeretne, milyen eszközökkel rendelkezzenek még a szervezet bűnözés ellen. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor pedig megadom a szót az alelnök elnöknek 5 percre. Köszönöm szépen. Hat kérdés, öt perc, hát ez nem túl sok idő. Uh, the, the, the reasons of refusal, for example, uh, of... Uh, uh, Azt a kérdést illetően, hogy a koordinátor ülésen vagy a GTEC létrehozásánál mikor utasítunk vissza egy kérést? Hát ez attól függ, hogy milyen a kérés. Néha legitim, nem mondok neveket, de néha félnek az egyes tagállamok attól, hogy ez nemzetközi jellegű lesz, és ezért a bírák néha megtagadják az együttműködést. Hogy eh, ilyen közös munkacsoportot, vizsgálati csoportot hozunk létre. Mit értek ez alatt? A gyakorlatban egyértelmű az, hogy a bíráknak át kell nyomniuk a dossziét a jobb oldalról a bal oldalra az asztalukon. Uh, detention suspects under detention, uh, they... Tehát például, amikor kihallgatnak valakit, akkor ez azt is jelenti, komolyabbra fordítva a szót, hogy meghosszabbítják az ügy megoldásának időtartamát. Tehát komplikálódnak a dolgok. Úgyhogy attól tartanak a bérek, hogy időben nem zárják le a dossziét. Tehát szerintem ez egy legitim ok. De igazából arról van szó, hogy ez legfeljebb plusz két-három évet jelenthet a büntetésben, E, miközben esetleg nem vizsgálják ki teljes mértékben az ügyet. A második kérdés arra vonatkozott, hogy milyen kezdeményezési joggal élünk a vizsgálatra. A 85-ös cikkben rejlik a válasz, a Lisszaboni szerződésben. Ez azt mondja, hogy az Eurojust dönthet arról, hogy vizsgálatot folytatta e és vád eljárást kezdeményeze. Aztán volt egy kérdés az Európol és az Eurojust együttműködéséről. Én nem hiszem, hogy a szervezetekkel lenne a fő probléma, mi jó irányba haladunk. Például új kommunikációs eszközeink vannak. Amikor az Európol az Eurojustnak információt ad ki, akkor mit tehet az Európol Ezzel átadhatja a tagállamoknak, más szervezetnek, a nemzeti hatóságoknak. Ezeket a kérdéseket mind átvettük. Nincs alapvetően strukturális probléma. Az utolsó kérdés az volt, hogy hogyan javíthatnánk a dolgokon. Az Eurojust-nak a munkáját minden tagállamnak támogatnia kell, és jövőre a bizottság is megerősítette, hogy lesz egy jogalkotás tervezet a 85-ös cikk keretében, remélhetőleg. de nem az Eurojust nevében beszélek. Coming, or with respect to the structure and the parliamentary uh, evaluation, but also when it comes. Még parlamenti értékelésre van szükségünk. És az utolsó kérdés. Megkérdezték, hogy mint európai állampolgár, akkor mit gondolok? Akkor azt gondolom, hogy szükség van az európai főügyészre mert a tagállamoknak nagyon eltér a véleménye még, de az európai állampolgár meg arról győződve, hogy szükség van európai főügyészre. És lehet, hogy nem csak az Európai Unió pénzügyi érdekeit védené, hanem tovább léphetnénk, és harcolhatna a szervezett bűnözés ellen is. Elnök, köszönöm szépen. Alelnök úr, <clears throat> és köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszolt a kérdésekre. Biztos vagyok benne, hogy lesz még esélyünk beszélni erről. Köszönöm a tolmácsoknak is a túlórázást, és délután folytatjuk a meghallgatást Piero van a mafia ellenes vezetőjével Olaszországból. Három órakor. Köszönöm.